Good afternoon, dear colleagues. Be welcome. And take your seats. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet, hogy el tudjuk kezdeni az ülést. Csütörtökön nem túl, nincsenek túl sokan jelen, még hétfőn sem, de hát akkor is el kell kezdenünk az ülést. El kell kezdenünk az ülést a napirend rendelkezésünkre áll. Az első, hogy fogadjuk el a napirendet. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Ami a tolmácsolást illeti, gél nyelven eh, lett, és finn nyelv kivételével minden nyelven van tolmácsolás. És aztán az elnök közmennyi, közleményeiben szerepel a következő, a delegált és végrehajtási jogi aktusok, illetve a 2019-es decemberi írásos eljárásban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy, me, hogy felkérik az elnököt, hogy tájékoztassa a bizottságot az új határidőkről 2020-ra, az Európai Parlament és a Tanács rendeletével kapcsolatban, amely a belső biztonsági alapra vonatkozik, illetve a menedék menekült és integra, integrációs alaptémájával kapcsolatban. Két végrehajtási aktust kaptunk az Europol és az Interpol adatbázissal kapcsolatban, illetve a vízumok és a határmenti interoperabilitás témával kapcsolatban. A newsletter november 29-i példánya tájékoztat erről a képviselőket, az december 10-ig lehetett ezzel kapcsolatban kifogással élni és most az első főnapi rendi pontra térünk rá, érdemi napi rendi pontra. Az Európai Adatvédelmi um, igazgatósággal kapcsolatban. Először is meghallgatjuk uh, Andrea Gelineket, az Európai Adatvédelmi Bizottság elnökét, ő fog beszámolni nekünk az új intézmény feladatairól, amely az úgynevezett a 29-es cikk munkacsoportot helyettesíti, vagy váltja le. Most az adatvédelmi rendelet életben van, és ezzel létrejött az új európai hatóság, adatvédelmi hatóság, úgyhogy köszönöm szépen, hogy Jelinek asszony itt tud lenni és az Európai Parlamentnek be tud számolni. Érdeklődéssel várjuk a prezentációját, és remélhetőleg utána lesz idő vitát folyt, eszmecserét folytatni a kollégák, kollégákkal. Meg is adom a szót egy 10 percre, 10-12 percre, ha lehet mert aztán utána még lesz néhány napi rendi pont, amin végig kell mennünk, ezek legislatív anyagok, és aztán utána még vita lesz, eszmecsere, lesz az új Johansson új belügyi biztossal 15.45-kor, úgyhogy sietnünk kellene, be kellene tartani a, az időkeretet. 15.45-ig le kellene zárnunk ezt. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a Libe Bizottság tagjainak, hogy meghívtak bennünket. Most az eh, Európai Adatvédelmi Igazgatóságot, Adatvédelmi Bizottságot szeretném bemutatni, ez az EDPD. Az Európai eh, Adatvédelmi Bizottság ez egy független európai hatóság, amely hozzájárul ahhoz, hogy az adatvédelmi eh, szabályokat az Európai Unió szerte egységesen hajtsuk végre, és az az EKS adatvédelmi hatóságaival való együttműködést biztosítja. Két hatóság létezik európai szinten, ezért különbséget kell tenni az Európai Adatvédelmi Bizottság és a felügyelet között, és gratulálni szeretnék Wojciech Libereckinak az új EDPS-nek. Az ő feladata az, hogy felügyelje az európai intézményeknél a személyes adatok fel dolgozását. Az általános adatvédelmi rendelet hozta létre ezt a mi hatóságunkat, és a mi feladatunk az a GDPR végrehajtásának nemzeti hatóságok részéről való végrehajtásának ellenőrzése. Az EDPB az adat, a nemzeti, tehát az EU és az EFTA országok nemzeti adatvédelmi hatóságaiból áll, és részt, a bizottság részt vehet az üléseinken, és kifejhet, kifejtheti véleményét. Az adatvédelmi felügyelet nem csak a hatóság tagja, hanem a titkársági feladatot is ellátja, amely közvetlenül az elnök irányítás alatt működik. Emellett el kell mondani azt is, hogy az EDPB nem helyettesíti a nemzeti adatvédelmi hatóságokat, nem szabályozó hatóság, és nem helyettesíti az adatvédelmi hatóságokat. Az a felügyeleti hatóságok függetlenek, nemzeti szinten működnek, közel vannak a polgárokhoz, végrehajtják a törvényeket, végrehajt, végrehajtatják ezeket, és akár büntetést is kiszabhatnak. Az EDPB emellett nem a nemzeti döntések elleni panasz helyei, ezeket a nemzeti bíróságokon kell ezeket a panaszokat benyújtani vagy fellebbezni az Európai Bizottság feladata a GDPR értékelése és felülvizsgálata. Az ehhez mi ehhez a feladathoz mi hozzájárulunk. Mi a küldetésünk? Ez a következő. Három feladatunk van, három fő feladatunk van. Általános iránymutatásokat fogadunk el, hogy, hogy tisztázzuk az Európai Adatvédelmi Rendelet fogalmait, az konzisztens következetes értelmezést hajtunk végre. Aztán consistency consistency findings közzététele is a feladatunk, hogy biztosítsuk a nemzeti szintű szabályozási feladatok következetességét. Illetve harmadszor tanácsot adunk az Európai Bizottságnak az adatvéd, személyes adatokra vonatkozó mindenemű kérdésben, főleg, hogyha az adott jogszabályjavaslat különös fontossággal bír az adatvédelmi jogok tiszteletben tartása hatására. és a harmadik országokban az adatvédelmi szinte elemzésében is segítünk. Ahogy mondtam, iránymutatásokat fogadunk el az LDPB e 16 GDPR-ra kapcsolatos iránymutatást fogadott el, és 8-at saját hatáskörében, amióta a GDPR életbe lépett 2018. május 25-én. A stakeholdereknek rendez, rendezvényeket tartunk. Az iránymutatás tervezetek elfogadása után ezeket közkonzultációra bocsátjuk, mielőtt véglegesítjük. Öt iránymutatást sikerült már véglegesíteni közkonzultációban, három pedig közkonzultációban van most. És most rátérnék az egyik leg legfontosabb kérdésre, a consistency findings kérdésére, hogy biztosítsuk a szabályozási, a törvényhozási tevékenység következetességét, az EDPB kötelező érvényű döntéseket, határozatokat hozhat a nemzeti hatóságoknak címezve. És így, hogyha vita merül fel a különböző nemzeti szabályozók között, akkor egy vita rendezési fórum is fórumá válunk. Eddig még nem kellett egyetlen vitát sem megoldanunk a 65-ös cikk szerint, a, a rendelet 65-ös cikke szerint. Ami pedig a véleményeket illeti, bizonyos témák, bizonyos kérdések különböző tagállamokban lehetnek hatással, és ezekben nem lehet döntést hozni addig, amíg az EDPB-t meg nem kérdezték, és az a véleményét el nem készítette. Például ez mutat, mutatkoz, vonatkozik a tanúsítványokra, adatvédelmi hatás tanulmányokra és egyéb kérdésekre. Az EDPB eddig 41 ilyen consistency véleményt fogadott el. És ahogy már mondtam, az Európai Bizottságnak tanácsot is adunk, hadd adjak erre néhány példát. A bizottságnak tanácsot adtunk az EU-Japán Adequacy Decision témájával kapcsolatban, aztán az e-privacy rendelettel kapcsolatban, aztán az első, másik, a Privacy Shield első, másik, harmadik felül, felülvizsgálatában részt vettünk, saját véleményünket adtuk ki ezzel kapcsolatban, a fatkával kapcsolatban is, és más témákban is a véleményünket elkészítettük, és a GDPR alakulásában is szerepet játszunk. Aztán a végrehajtás. A GDPR végrehajtása a e, felügyeleti szervek kezében van, nemzeti szinten, és most hadd térjek rá a, erre a feladatra. A felügyeleti szervek úgy látták, azt tapasztalták, hogy a GDPR végrehajtásával vagy életbelépésével az ő szerepük megerősödött. Mi és a felügyelő hatóságok 10, akár 20 millió e, euróig terjedő büntetést szabhatunk ki, attól függően, hogy milyen súlyosan sértik meg a rendeletet. De mi az adatvédelmi hatóságok Emellett figyelmeztetést is kiadhatunk, illetve felszólítást is. Én nem csak az, EDPD e elnökeként mondom ezt, A GDPR az együttműködési lehetőséget biztosít a nemzeti hatóságok és egy központi kontaktpont között, ez a one-stop-shop mechanizmus. Biztos vagyok benne, hogy erről a rendszerről már hallottak. Ez a slide, ez bemutatja a one-stop-shop mechanizmust. Határon átnyúló esetekben a vezető felügyelő szervek vizsgálatokat folytatnak, koordinálják és megosztják az információt egyéb felügyeleti szervekkel. A vezető felügyeleti szerv ott található abban az országban, ahol az adott érintett cég fő székhelye van a vezetőszerv az egyéb érintett felügyeleti szerveket tájékoztatja, és hogyha nincsen ellenvetés a, a döntés tervezettel kapcsolatban, akkor ezt, el, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, ez az együttműködési szakasz. Láthatják, hogy úgy látják, láthatják, hogy az EDPB konzisztenci eh, mechanizmusa csak Eh, akkor indul be, hogyha, hogyha véleménykülönbség merül föl, és ezt jelenti az egyik felügyeleti hatóság, és ebben az esetben az Európai eh, Adatvédelmi Bizottság vitarendezési fórumként dolgozik. Az EDPB döntését a nemzeti hatóságoknak eh, el kell fogadniuk, és a nemzeti hatóságoknak kell a végrehajtást biztosítani. Az EDPB csak vita esetén lép fel. A One Stop Shop mechanizmus világosan javítja a helyzetet a üzleti vállalkozások számára. A egyetlen felügyeleti hatósághoz kell fordulniuk a vállalkozásoknak, nem 31-hez, és ezzel egyszerűbb és olcsóbb az üzleti tevékenység végzése. A felügyeleti szerveknek biztosítaniuk kell a következetes döntéshozást, és a végén az üzleti vállalkozások egy döntést kapnak, függetlenül attól, hogy hány felügyeleti szerv bevonására került sor. Ami a számokat illeti, 766 eh, határon átnyúló eset van most, ez december 4-i adat. 470 ebből One Stop Shop eset, és ezek az esete, ezekből az esetekből már 74-ben született végső döntés. Ahhoz, hogy a határon átnyúló esetekkel foglalkozzunk, az IMI platform, amely nem az EDP re jött létre, és nem az adatvédelmi hatóságokra. Ezt átvettük és kiigazítottuk. Ez a belső piaci információs rendszer és ez a hatóságok számára teszi lehetővé elvileg, hogy, hogy kommunikáljanak és mi be tudtunk csatlakozni ebbe a rendszerbe, és ezt a mi elvárásainkhoz igazították. Az EDPB e adja az IT kommunikációs eszközt, de nem avatkozik be a határon átnyúló döntésekbe, illetve panaszok kezelésébe, csak hogy az csak akkor, amikor vitára kerül sor, és ahogy ezt az előbb elmondtam. Ahogy önök is tudják, az év elején ezt már közzétettük, 2019 és 2020-ra Eh, hoztuk létre ezt a tervet, az adatvédelmi hatóságok nem csak a nemzet és határon átnyúló eh, nagy munkaleterheléssel küzdenek, eh, hanem az EDPD-vel is mm, együttműködnek, és elfogadtunk több mint 12 iránymutatást annak érdekében, hogy jobban megértsük a GDPR-t, és ennek a következetes értelmezését biztosítjuk. Az egy egyik, az első legfontosabb consistency gyakorlat az adatvédelmi lista, ez um, lezárásra került, és most véleményeket fogadunk el BCR, illetve standard szerződéses feltételekkel kapcsolatban, amelyek um, lehetővé teszik az üzleti uh, tevékenységet az a személyes, és ilyenkor személyes adatok átadására eh, is eh, sor kerül. Emellett a tanúsítási eljárások, illetve a magatartás kódexek kidolgozásában is fontos szerepet játszunk. Az Európai Bizottságot emellett eh, bizottságnak tanácsot adunk adatvédelmi kérdésekben, és emellett Proaktív módon szeretnénk hozzájárulni a nemzetközi vitához az adatvédelemmel kapcsolatban, és az adatvédelmi hatóságokkal együttműködni világszerte. Az adatvédelem a közvélemény figyelmi fókuszába került, és a politikai eh, napi rendelés fontos szerepet játszik. Ez most a világszerte fontos téma. Itt látják, hogy egyre nagy, nagyobb szerepet játszik az adatvédelmi törvénykezés. Több mint száz országban fogadtak, be adat, fogadtak el adatvédelmi vagy privacy döntéseket, illetve jogszabályokat, illetve az EDPD ezeket figyelemmel kíséri, és szeretnénk, hogyha összehasonlítható lenne a nemzetközi adatvédelmi, összehasonlíthatók lennének a nemzetközi adatvédelmi rendszerek, hogy a, javítsuk a kereskedelmi kapcsolatokat, az üzleti kapcsolatokat, a személyes adatok védelmét biztosítsuk mindenki számára, attól függetlenül hol van. A GDPR modern horizontális szabályaival az egyéni szabadságjogokat biztosítani tudja független szervként, és ezért nemzetközi értelemben is referenciaként tekintenek rá. Ezért is szeretnénk, hogyha Európa látható lenne, és hatással lenne más országokra is az adatvédelem területén. Nos, ezzel a munka, munkával megküzdendő, és a sok kihívást megvitatandó a 11-szer találkozunk itt Brüsszelben, és nagyon sokszor még más kisebb szakértői formációkban is. Több mint száz ilyenre került sorra tavalyi év során. Csak így tudjuk a problémákat megoldani, és hát az IDPD és annak titkárságát megfelelő forrásokkal kell ellátni. Már csak azért is mondom ezt, mert nem olyan régen a koordinációt a nagy IT-rendszerek felülvizsgálatát, mint a Eurojust, vagy az víza információs rendszert, a Schengen információs rendszert, az Európai Büntetőjogi információs rendszert és a, az utazási engedélyekkel foglalkozó rendszert is alánk helyezték, tehát mindezek új feladatokat jelentenek számunkra. Ugyanakkor szeretnénk mindenféle új feladattal is megküzdeni az e-privacy rendelet értelmében. Nagyon sok szerepünk van, van egyrészt analitikus, logisztikai támogatás, amelyet az igazgatóságnak nyújtunk, és külső kommunikációval is foglalkozunk. Nem olyan régen azt is megtudtuk, hogy a 2020-as költségvetésünket elfogadták, és ezért szeretném külön megköszönni ennek a szakbizottságnak a parlamenti képviselőinek a munkáját a költségvetési tárgyalások kapcsán. Ugyanakkor még azt is el szeretném mondani, hogy a nemzeti felülvizsgálati szervek, az IDP, B és más érintett szervek együttműködésén keresztül tudjuk biztosítani az alapjogok teljesülését, és ugyanakkor a nemzeti, illetve az európai hatáskörök között kiegyensúlyozó szerepet végzünk. Ez egy nagyon komplex feladat, ehhez megfelelő forrásokra van szükség, hogyha ezeket sikeresen akarjuk megvalósítani. Ezért a társjogalkotókat igen fontos partnernek tekintjük abban, hogy az adatvédelmet továbbra is a napirenden tartsák, és az Európai Unió elkötelezett legyen az adatvédelem mellett. Köszönöm szépen a figyelmüket! Mi köszönjük önnek! az IDPB e elnökeként, illetve az osztrák adatvédelmi hatóságnak is azt, hogy egy ilyen jól összefoglalt szöveget és ezt a prezentációt meghallgathattuk, hiszen újdonságot is jelenthetett az általános adatvédelmi szabályok megváltozása, ugye az adatvédelmi csomagra utalok itt, ez igen fontos feladat volt számunkra az Európai Parlament 2009 és 2014 közötti mandátumában. Végül is sikerült ezt megvalósítanunk 2016-ban. Jelinek asszonynak is elmondtam már, hogy az ő neve számunkra gyakorlatilag nagyon ismerős, hiszen azok, akik jogászok, akiknek jogi akik jogi tanulmányokat végeztek, ezért Jelinek asszony és fia Walter Jelinek szerepét mindannyian ismerjük, hiszen ők nagyon fontos szerepet töltöttek be az európai közjog kialakításában, amelyben egyébként nagyon erőteljesen érvényesül a német, illetve osztrák közjog. A Weimári alkotmány megszövegezésében Walter Jelinek nagyon fontos szerepet töltött be, ennek ugye most száz éves évfordulóját ünnepeljük, 2019, 1919-ben volt ez az alkotmány. Ugyanakkor ennek az osztrák, a cseh ö, alkotmányra is igen ö, nagy hatása van, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen az ön prezentációját, és most ö, megnyitom a vitát úgy látom, hogy minden frakcióból szeretnének hozzászólni. A néppárttal kezdjük a sort. Fosszúr, öné a, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És önnek is köszönöm, Jelének asszony, hogy itt van ma velünk. Tulajdonképpen három rövidebb kérdésem lenne. Egyrészt, ön szerint van-e olyan része az adatvédelmi szabályozásnak, amelyen javítanunk kellene? A második kérdésem, beszélt a Code of Conductról és Binding Compute Rules témájáról és hasonlókról, de nem hangzott el a bevezetőjében az, hogy van-e már valamiféle minta, amit követnek ezen említett területeken, illetve hogyan lehetne elérni azt, hogy a tagállami hatóságok végül könnyebben egyezenek be, bele az ilyen szövegek létrejöttébe és végezetül. Az önök testülete csak az adatvédelmi jogokkal, mint alapjoggal foglalkoznak, vagy pedig Gondolkodnak-e az úgynevezett adatmodellekkel kapcsolatos innovatív megoldásokon is? Tehát csak az adatvédelemmel, mint alapjoggal foglalkoznak, vagy pedig esetleg gondolkodnak-e azon, hogy milyen módon lehetne bizonyos célokat elérni úgy, anélkül, hogy sérülnének az adatvédelmi jogok. Köszönjük kedves FOSZ kollégának, most Zippel asszony következik az SPD-től. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek, Élének asszony, hogy itt van ma velünk. Két területre szeretnék kitérni először is. Ön is említette már az erőforrásokat, amelyekre mind a tagállami hatóságok támaszkodhatnak, valamint az Európai Adatvédelmi Biztos is támaszkodhat, valamint az önök testülete. Az a benyomásom, hogy az adatvédelmi rendelet elfogadását követően az adatvédelemmel kapcsolatos érdeklődés, az adatvédelemmel kapcsolatos tudatosság, az adatvédelemmel kapcsolatos jelentőség világosabbá vált, növel, növekedett, és több per is indult ezekben az ügyekben. A kérdésem az, hogy az önök testületem rendelkezik-e megfelelő humán és pénzbeli erőforrásokkal, hogy megküzdjön ezzel a helyzettel. A második kérdésem a One Stop Shopra vonatkozik, az egyablakos ügyintézésre, amelyről ön is beszélt. Azt mondta, hogy ez egyértelműen javított a helyzeten. Al- elviekben egyetértek ezzel, de újra és újra hallhatunk olyan beszámolókat, mi szerint az ír adatvédelmi hatósághoz fordulnak sok esetben sok panasszal, mm, amely a Facebookkal függ össze. Az érdekelne, hogy a gyakorlatban hogyan bánnak ezzel a helyzettel, hiszen ezáltal előfordulhat, hogy az írhatóság túlterhelt, vagy az lesz, hogyha nagyon sok és nagyon bonyolult megkeresés érkezik. Vajon ilyen esetben lehet-e a munkából egy-egy részt átadni más hatóságoknak, illetve az adatvédelmi rendeleten ebb tekintetben változtatnunk kellene-e? Köszönöm szépen. Most a Rinyó frakció részéről Zippelasszony, mondja az elnök, nem, Intfelt asszony. Ön vagy Breyer úr? Oké. Okay. Természetesen mindig megadjuk a lehetőséget az új kollégáknak is. Rinyó. Intveld asszony. Igen, koordinátori minőségemben szólalnék fel. Jelinek asszony, lenne néhány kérdésem azokhoz a kérdésekhez kapcsolódóan, amelyeket a kollégák feltettek, és nagyon relevánsnak gondolom őket. Először is. Egy írásban feltett kérdésem volt az átláthatósággal kapcsolatban, konkrétan a jegyzőkönyvek nyilvánosság tételéről szerettem volna kérdezni, illetve hogy vajon ez a szándék megvan-e önökben, és amennyiben nem, akkor az átláthatósági rendelet mely cikkére hivatkozva nem teszik közzé a jegyzőkönyveket. Egyébként én úgy gondolom, hogy az átláthatóság és a közzététel biztos, hogy inkább erősebbé tenné az önök szervezetét. Hogyha visszalépünk és megnézzük a helyzetet az emberek szemszögéből, akkor az derül ki, hogy nagyon szép és jó a privacy jogszabályunk, ugyanakkor a megvalósítás nagyon rossz a az Egyesült Államokban milliárdokat szednek be büntetésként, mi viszont ezt soha, még egy fillért se láthatunk ebből. Miért nem? Én remélném, hogy most már másfél év működés alatt azért egy kicsit erőteljesebben tudnánk fellépni. És aztán a PNR adatok, illetve a Kanada megállapodás kapcsán az Európai Bíróság kimondta, hogy Kanada csak olyan országokkal, oszthat meg PNR adatokat, ahol megfelelő a védettségi szint. Ön azt válaszolta nekem, hogy a 29-es munkacsoport véleményéhez tartják magukat, tehát az Egyesült Államok ennek értelemben nem tartozik ide, legyen Kanada vagy az Egyesült Államok, vagy ezen kívül más országok való adatmegosztás illegális lenne. Ez önmagában szép és nagyon jó, de nem elég. Mit kívánnak tenni? Valamire szükség van, hogy közbelépjenek. Mi a tervük ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Most a zöldek jönnek. Breyer úr, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Három kérdésem lenne. Az első a megvalósításra vonatkozik illetve hogy vannak olyan közös intézkedések, amelyek tervben vannak a, a megvalósítással kapcsolatban. Szerintem ez egy nagyon érdekes eszköz lehet a koordináció szempontjából. A második kérdésem az ír adatvédelmi hatóságokra vonatkozik, ahol ugye nagyon sok internetes cég adatkezelése zajlik úgy tűnik, hogy ezt nem megfelelőképpen látták el forrásokkal, sőt én azt is hallottam, hogy más hatóságok is felajánlották a segítségüket. Ezzel kapcsolatban vannak -e esetleg tervek, gondolatok, hogy hogyan lehetne megoldani a problémákat, illetve az írországi helyzetet. Aztán a kötelező adatmegőrzés, az Európai Bíróság világosan kimondta, hogy nem lehet megőrizni az összes kommunikációs, illetve lokációs adatokat. Ez egyszerűen aránytalan. Ugyanakkor a tagállamok ezt megteszik. Nagyon sok tagállam megteszi ezt, sőt, még akár új adatmegőrzésre vonatkozó szabályokat is bevezetnek. És mit lehet tenni annak érdekében, hogy itt ne legyenek problémák, illetve kiszivárgások? Köszönöm szépen! Köszönöm esetleg az ICR e részéről, vagy az ID részéről, senki, akkor a GUA e következik, Daily asszony. Köszönöm szépen! Én szeretnék az ír helyzetre reagálni. Tudjuk azt, hogy itt azért vannak magas szintű döntések az adatvédelem szempontjából, a Facebook, a WhatsApp ügyekben folyik a nyomozás, és ezek talán most már azért kritikus helyzet, tehát kritikus állapotba jutottak, ezeknek nagyon nagy hatásuk van, és az USA-ból érkező technológiai óriásokkal kapcsolatban fontos az, hogy az adatvédelmet is biztosítani tudjuk. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, azért is van így, mert hatalmas összegek vannak itt mm, vita alatt, és esetleg akár titkos vagy érzékeny információk is szóba kerülhetnek. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdésem az ugyanaz. Mit lehet tenni európai szinten az adatvédelmi hivatal hogyan tudja segíteni az ír adatvédelmi hivatalt. Ez a legnagyobb kihívás most jelenleg. Köszönöm szépen, esetleg bárki más hozzá kíván -e szólni. Úgy látom, hogy nem, ez egy új intézmény, akiről most beszélünk. Tessék. Igen a korábbi 29-es cikk munkacsoportot felváltó a új intézménnyel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Volt egy lengyelországi közvéleménykutatás, amelynek alapján 54%-a a válaszadóknak nagyon nagy kérdéseket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy vajon cégeik megfelelnek-e a GDPR elvárásoknak. alapvetően a nagyobb a cégeknél jobban értik az adatvédelmi kérdést, de 59%-a a nagy cégeknek nem igazán érti a helyzetet. Most akkor képzeljük el, hogy mi van a kisebb cégeknél. Ezért a az én kérdésem a következő lenne. Vajon az önök hatósága elgondolkodott-e azon, hogy hogyan lehetne figyelemfelhívó kampányokat végezni, mert bizony az implementáció hiánya alapján a cégek nehéz helyzetben vannak, és általában az idősek, vagy a fogyatékkal élők, illetve a szegényebb néprétegek azok, akik nehezebb helyzetbe kerülhetnek. Köszönöm szépen. Senki más? Kinnicsi? Kinnicsi asszony. Köszönöm szépen. Jelinek asszonynak köszönöm, hogy eljött. Örülök annak, hogy itt van a mi szakbizottságunknál, és köszönöm a prezentációt is. És természetesen az Európai Adatvédelmi Hivatal szempontjából is köszönöm a munkáját. A kérdésem a következő. Mi a helyzet a kicsikét kiszolgáltatottabb adat alanyokkal, például a fiatalokra gondolok, akik egyre korábban kezdenek az új technológiák bűvkörébe kerülni. Ezzel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem. A GDPR-ban a kiskorúak védelme is szerepel, illetve az ő adataiknak a védelme, mert ők ugye nem annyira tudják, hogy milyen kockázatok vannak ebben, és nem tudják azt sem, hogy milyen jogok illetik meg őket. Ezért a kérdésem a következő lenne. Konkrét formába kellene öntenie ezt a fajta védettséget a kiskorúak számára is, és ezért az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet konkrétabbá tenni az információkat, milyen magatartási kódexeket lehetne kidolgozni ennek megsegítésére. És aztán még egy fontos aspektus a GDPR-ral kapcsolatban, az úgynevezett elfelejtéshez való jog, tehát a az interneten megmaradó információk nagyon negatív hatással lehetnek bizonyos emberekre. Ez még inkább hangsúlyos akkor, hogyha kiskorúakról van szó, vagy nagyon fiatal gyermekekről, és ezért engem az érdekelne, hogy ön szerint mit, lehet, mit, mit, kellene hasz, mit lehetne hasznos ebből a szempontból az illetékes hatóságok felléphetnének-e? Például nem olyan régen Olaszországban volt egy kiber zaklatás ellenes jogszabálya, amelyet bevezettek, erről mi az ön véleménye. Köszönöm szépen, most akkor térjünk vissza a pódiumra, és Jelinek asszonynak megadom a lehetőséget, hogy a feltett kérdésekre választ adjon. Konkrét kérdések vannak, és a lehető legrövidebben próbálja meg összefoglalni a válaszokat, mert hát mindig van egy második pontunk, és vannak más meghívott vendégeink is, és fél ötkor megérkezik Johansson biztos is. Hát igen, akkor úgy látom, hogy már késésben vagyok, de azért megpróbálok a lehető leggyorsabban ö, németül válaszolni. Legalábbis a német kérdésekre németül fog válaszolni. Fosz úr beszélt a GDPR esetleges módosításáról. Úgy gondolom, hogy lesz egy értékelés a GDPR-ről kapcsolatosan. Nagyon sok érdekelt fél venne, vesz majd ezen részt, egyrészt a tagállamok, más az adatvédelmi hatóságok és az adatvédelmi testület is. Úgy gondolom, hogy az adatvédelmi rendelet egy kompromisszumként jött létre, hosszas tárgyalások kompromisszumaként jó kompromisszumról van szó, és azt hiszem mindig lehet javítani a dolgokon, de nem feltétlenül úgy kell ennek neki látni, hogy rögtön nekiesünk a rendeletnek. Amin lenne mit javítani, de hát a tagállamok már előzőleg ezzel ellen döntöttek, hogy közös közigazgatási eljárási szabályokat vezessünk be, ez jelentősen javítana, egyszerűsíteni a dolgokon, de ennek nincs közvetlenül köze az adatvédelmi rendelethez, ez sok területet érint általában véve. Ami a mintát illeti, ezen már elindult a munka, és ezt már közé is tettük. Dán standard contractor clause-okról van szó, ezt példaként tekinthetik más hatóságok is. Elhangzott az a kérdés is, hogy dolgozunk-e annak lehetőségén, hogy az adatvédelmi szabályok megsértése nélkül érjünk el bizonyos célokat. Szerintem erre nagyon is van lehetőség az adatvédelmi rendelet értelmében, hiszen hogyha valakinek egy cégnek adatvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, és megállapítja, hogy nem tudjuk megfelelően kezelni az összes adatvédelmi kockázatot, akkor konzultálhat a tagállami adatvédelmi hatósággal, de ez nemzeti szintű eljárás. Erre van is példa, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó eszköz, amelyet az adatvédelmi rendelet ad az érintettek kezébe. Zippel képviselő asszony a tagállami adatvédelmi hatóságok, valamint az ETPS és a vezetőség erőforrásaitra kérdezett rá. Már előzőleg is megköszöntem, hogy a Libe szakbizottság eddig is támogatta megfelelő források biztosítását számunkra. Ennek köszönhetően öt újabb jogászt tudunk majd alkalmazni a titkárságunkon, ez nagyon fontos számunkra. A tagállami hatóságoknál nem ilyen rózsás a helyzet. Azt mondanám, hogy az adatvédelmi hatóságok négy-ötötének nincs elég munkatársa, vagy nincs elég pénze a feladatai ellátásához. De ez elsősorban a tagállamok feladata, a tagállamok feladata biztosítani ezeket a erőforrásokat, illetve a bizottság feladata az, hogy megállapítsa, hogy jelenleg elégségesek az erőforrások. Biztosak lehetnek abban, hogy a tagállami hatóságok mindig tárgyalnak erről a kérdésről az adott kormányjal, ez Ausztriában sincs másként. Növekedett a panaszok, a megkeresések száma, igen, ez teljesen így van. Nálunk például megtízszereződött a munka, Ausztriában megtízszereződött a beérkező panaszok száma, és nem csak Ausztriában van ez így. Ezzel párhuzamosan a munkatársak száma nem nőtt, de hát ez egyértelmű. Ami a One Stop Shop kérdését illeti, illetve az, egy, az egyablakos ügyintézést, és az írhatóságot nem feltétlenül az írhatósághoz futnak be a Facebookot érintő megkeresések. Ezek mind nagyon bonyolult eljárások, nem csak az ír eljárások esetében mondhatjuk ezt, de azért mégiscsak más ezeknek az ügyeknek a vízhangja. Nagyon sokan érzik úgy, hogy érintettek, nagyon sokan érintettek is. Az együttműködés tulajdonképpen nagyon jól működik, de már korábban elmondtam, a tagállami eljárásokkal kapcsolatosan, hogy sokaknak meg van kötve a keze, többek között a hatóságoknak is. Vannak olyan tagállamok, amelyekben egy adott idő tartam alatt meg kell hozni a döntést, Ausztriában, Spanyolországban, Csehországban, Olaszországban és másút hasonló helyzet. Vannak azonban olyan országok, ahol nincs ilyen jellegű megkötés, ilyen például Németország is. Mindez azonban összhangban van az adatvédelmi, az, az alapjogok kartájával, hiszen máskülönben különben ez nem állhatna fenn. Az együttműködés az ír adatvédelmi hatósággal, illetve az összes adatvédelmi hatósággal tulajdonképpen nagyon jónak mondható. Természetesen vannak olyan hatóságok, amelyek korábban reagálnak, korábban vezetik be a vonatkozó eljárásokat, vannak amelyek később, de ez is összefügg az adott tagállam rögszabályaival és természetesen minden vizsgálat, amelyet végrehajtunk, nagyon körültekintő módon zajlik le. Tudjuk, hogy mindenki vár a döntéseinkre, és tudjuk azt is, hogy ezeket adott esetben megtámadhatják, ezért azt akarjuk, hogy öndöntést hozzunk, amely megalapozott és helytálló. Intfelt asszonynak mondom, a jegyzőkönyvek átláthatóságát illetően ezt a kérdést már megvitattuk a legutóbbi plenáris ülésen. Jelen pillanatban vizsgáljuk, hogy mi a legjobb formátum erre. Mint ahogyan tudja, a testület vállalást tett az átláthatóságra, miközben biztosítanunk kell azt is, hogy az átláthatóság miatt ne kerüljön napvilágra bizalmas információ. Rengeteg információt cserélünk más hatóságokkal, ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi az, ami nyilvánosságra kerül, Biztos lehet abban, hogy az egyik legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy átláthatóan működjünk. Azt mondta, hogy a magánszféra védelmére vonatkozó szabályunk a legjobbak a világon, de a végrehajtatás sajnos nem megfelelő. Az ilyen dolgokhoz idő kell, ami a határokon ügy, átívelő ügyeket illeti, 73 ügyben már van döntés, anélkül, hogy a vitarendezési mechanizmust alkalmazni kellett volna. Ez azt jelenti, hogy ezekben az ügyekben sikerült úgy döntésre jutnunk, hogy az esetleges ellenvéleményeket is figyelembe vegyük. Láthatják tehát, hogyha még nem is a nagyon ismert hírhet ügyekben, de azért mégis születtek döntések, és úgy tűnik, hogy bár egy kicsit lassú az egyablakos ügyintézés mégis működőképes, a lassúság annak tudható be, hogy nagyon alaposan kell eljárnunk, hiszen alapvető jogokkal dolgozunk. Aztán a szabályok betartatása, közös fellépések, Brian úr kérdései. PNR, igen, erre is rákérdeztek. PNR ügyben olvasta a levelemet? Azt szeretné, hogy azonnal lépjünk fel ez ügyben. Nos, hozzájárulunk az összes tárgyaláshoz, részt veszünk ezeken, és úgy látjuk, hogy a jövőben érdemes lenne pontosabban fogalmazni Breuerról. Ami a betartatást illeti, a tagállami hatóságok feladata ez, ez a tagállami adatvédelmi hatóságok feladata. Ami a közös fellépést illeti, a GDPR értelmében a közös fellépés lehetséges, abban az esetben, hogyha a tagállami jogi keret ennek megteremti a lehetőségét. Ez sajnos nincs minden tagállamban így, de nagyon szorosan együttműködünk a testületen belül, és a nemzeti hatóságokon belül is. Nagyon szoros az együttműködés, de nem mindig van lehetőség közös fellépésre. Elhangzott, hogy más hatóságok nyújtanak-e támogatást az ír adatvédelmi testületnek? Valóban ez így van, és az ír hatóság felkérte a többieket, hogy segítsenek nekik. Ami a kötelező adatmegőrzést illeti, illetve a világos álláspontot. Nos, szerintem már van világos álláspontunk, és ha eddig nem volt ez elégséges, a jövőben mindenképpen még világosabb álláspontot fogunk kialakítani. Ami az ír testületet illet, illetve a nagy közérdeklődésre számot tartó ügyeket, igen, valóban. Ezek jelen pillanatban folyamatban vannak, már megszülettek a döntésről szóló tervezetek, de ezek, ezek egyelőre nem kerültek be az adatbázisunkba. és jövő év elejére készül el az egyik nagy horderejű ügygyel kapcsolatos döntés tervezete. Ami Lengyelországot illeti, illetve a cégek 55%-a nem gondolja, hogy felkészült volna a GDPR-ra. Azt hiszem a testületünk, illetve a tagállami testületek jelentős iránymutatással látják el a cégeket, illetve az esetleges panaszokat arra vonatkozólag, hogyan védhetik meg a jogaikat. Úgy gondolom nagyon fontos a vállalkozások méretétől függetlenül, hogy megfelelő iránymutatással segítsük őket, különösen amely 2020-as munkaprogramot illeti, aztán ami a GDPR megfelelő végrehajtását illeti a tagállamokban, az Európai Bizottság feladata, hogy megvizsgálja, hogy megfelelően hagyják-e végre a tagállamok a GDPR-t, az ő feladatuk áttekinteni az adott tagállami jogszabályokat ezen a téren. Csinicsi, Csiniki asszony, mondja a felszólaló, elnézést kérek, nem tudom, hogy hogy kell kiejteni az olasz neveket, ami a kiskorúakat illeti. A 2020-as munkaprogramunkban vannak iránymutatások a gyermekek jogainak védelmével kapcsolatosan. Már létrejött egy munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. A feledéshez való jog, a right to be forgotten is egy fontos kérdés, ahogyan említette. A múlt héten tettünk közé egy iránymutatást ezen jogot illetően. Jelen pillanatban zajlik a nyilvános konzultáció ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen. Eh, köszönjük szépen Jelének asszonynak. Eh, nincs túl sok időnk, nagyon röviden Intfeld asszony, mert már Johansson eh, úr következik. A PNR-rel kapcsolatban nem kaptam választ. Most van egy jogsértés. Miért nem lépnek fel ezzel kapcsolatban? I'm sure we act as far as we biztos vagyok benne, hogy fellépünk, amennyire ez tőlünk telik. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Hát akkor ez elég is az első ö, ö, eszmecserére az Európai Adatvédelmi Bizottsága. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a hatóságát, a munkáját, és az, az előrelépési lehetőségeket. Most a, anélkül, hogy túlhúznánk az időt, az adatvédelmi felügyelet, az adatvédelmi bizottság képviselőit mindig szívesen látjuk természetesen, a legjobbakat kívánjuk a Vihorovszki úrnak, akit az adatvédelmi felügyeleti szerv élére eh, neveztek ki. Hamarosan be fogja mutatni a eh, programját itt a Lébi Bizottságban, és akkor most eh, térjünk rá a következő pontra, hiszen a következő fél órában lesz néhány előadónk. Kérem, hogy 10 percben foglalják össze az előadásokat, hogy legyen időnk, és a képviselők is tudjanak kérdéseket föltenni, mielőtt Johansson biztos úr következik a strukturális párbeszéd keretében. Most a 4-es és az 5-ös napi rendi pont következik, ez egy közös vita egy az ECRIS módosító javaslat, illetve az ETIAS módosító javaslatról szóló vitára kerül sor. És hogyha jól látom, három vendégünk van. Olivia Onigi, DG Home igazgató helyettese, illetve a másik javaslata kapcsolatban is ő fog hozzászólni, illetve Nyovi Valvula, a biztonsági és bevándorlási kérdések szakértője és professzora, egyetemi professzora, kérem, hogy 8 10, 10 percbe foglalják össze a mondani valójukat, hogy a képviselők tudjanak kérdéseket feltenni. Azt várjuk önöktől, hogy javaslatokat tegyenek, illetve adjanak tanácsot azzal kapcsolatban, hogy a törvényhozók január elején, 2020. január elején informált döntést hozhassanak ezen jogszabályokkal kapcsolatban. Illetve vár még ránk az Európai Parlament kutatási szolgálatainak a szolgálatainak a hatástanulmánya. Most meg is adom akkor a szót, és várjuk a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr a bevezetőt, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatjuk ezt a javaslatot. Ezt a javaslatot nyilván sokan ismerik, a legutóbbi törvényezési ciklusból maradt ez még itt, és Önök sok javaslatban segítettek ezeket előrevinni, ezeket elfogadtatni. A Frontex ügynökség megerősítése, a Schengeni határ megerősítése, a szisztematikus ellenőrzések segítése, illetve segítettek a különböző európai információs rendszerek eh, alkalmazás, vagy javításában, amelyeknek a célja ugye a határkezelés, a határmenedzsment eh, eh, kiszolgálása, a vízuminformációs rendszer, a Schengen információs rendszer, az ECRIS, harmadik országok nemzet, állampolgárai számára, illetve új rendszerek létrehozása. Az egyik új rendszer az ETIAS, amiről ma beszélünk, ez egy ilyen, ez az jövőbeni előzetes engedélyezési rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy mélyrehatóbb információval rendelkezzünk azokkal kapcsolatban, akik vízum nélkül érkeznek Európába. Ez azért született meg, azért van így, mert egy kötelezettséget vállaltunk azáltal, hogy elfogadjuk az ETIAS rendszert, és ennek megvan ugye a jogalapja, és ez arra kötelez bennünket, hogy meghatározzuk azokat a modalitásokat, amelyeknek köszönhetően az ETS és más információs rendszerek közötti interoperabilitás megvalósul. Ez volt az egyik kötelezettségünk. A másik kötelezettségünk pedig az volt, hogy ahhoz, hogy az ETS működjön, a különböző európai információs rendszereket be kell vonni, és nagyon fontos ebben az összefüggésben az is, hogy biztosítsuk, hogy minden különböző rendszerhez ez hozzáférjen, az ECRIS-hez is, amely a harmadik országok állampolgárairól tartalmaz információkat. A javaslat célja az a Privacy by Design alkalmazása, és ezt a különböző javaslatokkal ezt célozzuk, ennek megvalósítását célozzuk, az EDPS javaslatait követve. Most úgy néz ki a helyzet, hogy ez a javaslat megpróbálja kodifikálni azokat a modalitásokat, amelyeknek köszönhetően a különböző információs rendszereket, a Schengen információs rendszert, a információs rendszert, illetve az ECRIS-t, a TISZJENT is bevonjuk, illetve meghatározzuk azokat a modalitásokat is, amelyeknek köszönhetően az információt ki lehet használni azután, hogy egy jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a rendszer azonosított egy, egy dolgot illetve azt is meghatározzuk, hogy milyen modalitások alapján működik az entry-exit, kilépés beléptető, kiléptető beléptető rendszer és a vízuminformációs rendszer tükör összekapcsolódása. Minden akkolommal, hogyha valaki egy európai határon megjelenik, és az ETIAS előzetes kérvényt kitöltötte, az adatot ellenőrizzük az en, a beléptető-kiléptető rendszer adatbázisaival szemben ezt lefuttatjuk, és ez az előfeltétele annak, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjunk arról, hogy kilép be és kilép ki az Európai Unió területére és területéről. Az eh, elemzéssel kapcsolatos eh, feljegyzést az önök kérésére készítettük el, és ezt el is juttattuk önökhöz. Nem gondoltuk, hogy, hogy egy teljes, minden részletre kiterjedő kiterjedő hatástanulmányt készítsünk el, nem csak azért, mert gyakran a munkánkat delegáljuk magára a parlamentre, és erről most mindjárt be fognak számolni, de emellett az ets vonatkozó kérdések annyira precízen meg voltak fogalmazva, és annyira szűk volt a mérlegelési lehetőségünk, hogy a korábban elfogadott döntéseket kellett egyszerűen követnünk, és ezért úgy döntöttünk, hogy nem készítünk hatástanulmányt, hanem egy részletes, magyarázó résszel, eh, memorandummal kezdünk, illetve elkészítettük ezt a külön eh, elemzési feljegyzést. Az is nagyon fontos, hogy jogilag biztosak lehessünk abban, hogy hogyan férnek hozzá az adatokra, és milyen célra használják ezeket fel, illetve emellett különböző garanciák is szerepelnek itt, illetve nem térhetünk el az interoperabilitással kapcsolatos általános kerettől, amelyet a, a társjogalkotók fogadtak el tudva, ismerve a különböző rendszerek különböző jogalapjaiba beágyazott elveket és kereteket. Tehát gyakorlatilag itt csak arra van szó, hogy elemezzük, hogy mire van szükség az ETIAS rendszernek ahhoz, hogy az összes új rendszert eh, kezeljük. Ezek között az ECRIST eh, és a TISZJENT is. Köszönöm szépen, köszönöm Onedi úr, hogy eh, ilyen pontosan és és ilyen velősen fogalmazott Fábola asszony következik. Tessék, köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást az Európai Parlament részéről, hogy ezt a hatástanulmány anyagot bemutassuk, remélhetőleg az elkövetkezendő 10-15 percben el fogom magyarázni önöknek, a kutatásom fő eredményeit. Először is szeretném elmondani, hogy ez egy célzott hatástanulmány. Két fő kutatási eh, alapkérdés volt elemeznünk kellett a metodológiai eh, megközelítést, a kulcsfontosságú eh, eredményeket, és bemutatjuk, illetve majd az általános értékelést és eh, ajánlásokat is megteszem. Ezen előadásban természetesen nem tudom elmondani, összefoglalni 10 percben ezt a hosszú elemzést, de hát igyekszek, igyekszem velősen fogalmazni. A két kutatási kérdés. Meg akartam eh, nézni azt, hogy az Európai bizottság csomagja az ekrisztisziánt menny, eh, hatáját mennyiben eh, terjeszti ki harmadik országok állampolgáraira, illetve hogy ez a kiterjesztés a magánélethez, illetve a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogokat bármennyire is károsan érinti-e. Illetve emellett az az azt is meg kellett vizsgálni, hogy az ETS applikációs fájainak automata fel, automatikus feldolgozása eh, bármilyen mértékben eh, hátrányosan érinti-e a személyes adatok eh, védelmét. Ami a metodológiát illeti, nyilván ez egy nagyon szűk határidős elemzés volt, néhány hét állt rendelkezősükre, és ez alatt kellett ezt a tanulmányt elkészíteni. Így, úgyhogy ez a kutatási módszereket is korlátozta egyrészt. A tesztkutatásokra eh, alapoztunk, illetve a DG Home-mal, az EU LISA-val, az Európai Adatvédelmi Felügyelettel eh, készítettünk interjúkat. Ettől a eh, az időbeni korláttól eltekintve volt még egy másik korlát is, ez azzal, is, ezzel, kapcsolódott, azzal kapcsolódott össze, hogy mennyi közzétett információ áll rendelkezésünkre. A bizottsági csomag olyan struktúrát követ, ahogy ez csak a módosításokat tartalmazza, úgyhogy minden módosításról kellett készítenem egy táblázatot. Egy táblázatot kellett készítenem, amely tartalmazza az összes módosítást. És végül egy alapjogi eh, elemzést is kellett készíteni a két európai bíróság eset jogát tiszteletben, figyelembe véve, és az adatvédelmi elveket tiszteletben tartani. Ami a kutatási, első kutatási kérdést illeti, az ECRIS TCN eh, hatájának kiterjesztése. Úgy eh, találtam, hogy kiterjeszti ezt a hatályt, mégpedig jobban, mint ahogy ezt az ECRIS TCN rendeletben meghatározták 2019. júniusában. Az is igaz, hogy az ETS rendeletben a 58 az egyik preambulum bekezdésben szerepel, hogy ETS céljaira ezt meg lehet tenni, de az én értelmezésem szerint az a preambulum bekezdések nem tartoznak a jogszabály érdemi részéhez, ezek csak magyarázó részek, vagy kiegészítő részek. Az ECRIS um, rendelet és ez a csomag um, is tartalmaz bizonyos hatás, hatás tanulmányi elemeket. Az EU Karta 7-es, 8-as cikke cikkét érinti ez a hatálykiegészítés, és ez súlyosan beavatkozik az EU Karta 7-es és 8-as cikkébe. És ezt most határkezelési célokra használják, használnák föl ezeket az adatokat. Ez az interferencia, vagy ez a beavatkozás, ez abban rejlik, hogy új hatóságok fognak hozzáférni az adatokhoz, amelyek az ecristician szerepelnek. Adatvédelmi szempontból ez a e, hatály e, kiegészítés, ez nehezen összeegyeztethető a cél korlátozási e, elvel, és ez ezt úgy nevezzük a tudományban, hogy function creep, ez a ez a e, jogszabály betartatás, illetve a bevándorlási jogszabályok közötti e, határok e, homályosságát is érinti Ennek fényében, ezen eredmények fényében én azt látom, hogy amit nekünk értékelnünk kellett, az az volt, hogy a szükségesség és az arányosság elvét betartják-e, ez a kartában, ezek a kartában szereplő elvek, tehát hogy betartják-e, és ezzel meg lehet -e magyarázni az ECRIS SZN hatájának kiterjesztését. Az én eredményem a következő. Egyrészt az ECRIS SZN, DCN alkalmazása lehet, hogy konzisztens, lehet, hogy megfelel a nemzeti szint alkalmazható. Ez a határvédelmi, illetve bevándorlási kérdésekre, hogyha ezt a nemzeti jog megengedi. Ez az USA megközelítésével is, annak is megfelel a, az USA rendszerében és a büntetőjogi, a büntető adatbankokhoz való hozzáférés megengedett, azonban az ausztrál, ausztrál rendszernek nem felel meg, ahol csak bizonyos figyelmeztetésekre tesz, van lehetőség. Az Európai Bizottság csomag, csomagja szerint különbséget kell tenni, hogy terrorista vagy súlyos bűncselekményről van ez szó, ez egy jó és kielégítő meghatározás, de az, az ECRIS Tisien teljes megnyitása agasztó véleményem szerint. A másik információs rendszer a figyelmeztetési rendszert már torzítja. Egyértelmű, hogy a Schengen információs rendszer és az ECRIS Tisien között már lesz átfedés, és nem tudjuk, hogy mennyiben a Schengeni információs rendszerre vonatkozó rendelet megemlíti, hogy a terrorista a terrorista bűncselekményekre vonatkozó adatokat be kell vinni ebbe a rendszerbe, de a másik rendszer szerint ez nem lehetséges, úgyhogy emiatt az átfedés mértéke nem világos, de lényeg az, hogy a Schengen információs rendszer az összes súlyos esetet tartalmazni fogja, és azt is gondolom, hogy különbséget ten, kell tenni az ECRISZTIS rendszer és a harmadik országok állampolgári között, akik a szabad, akikre vonatkozik a mozgásszabadság. Ami a másik kérdést illeti, az automatikus feldolgozásra vonatkozó szabályok kiegyensúlyozottak, az ETIAS nemzeti eh, egységei és a központi egység nem férnek hozzá olyan mértékben az adatokhoz, ami túlmegy a szükséges szinten. Ahhoz, hogy ezt értékeljem, azokat a garanciákat és iránymutatásokat eh, vizsgáltam meg, amelyek az 1 per 15-ös véleményben eh, szerepelnek, megállapítom, hogy ugyan a szabályok eléggé kiegyensúlyozottak, még mindig vannak bizonyos kérdések, amelyek az adatvédelmi szabályok minőségére vonatkoznak. Vannak arra vonatkozó erőfeszítések, hogy ezeket a problémákat kiigazítsuk, és de még mindig előfordulnak a szabály, esetleges szabálytalanságok, vagy a nem, felelő, nem megfelelő találatok. Az ETIAS kérvényezőire is hatással lehet a vízuminformációs rendszer, illet, és az, ezek az adatok nem mindig relevánsak, mert az ETIAS hatája és a vízuminformációs rendszer hatája teljesen eltérőek. Egyéb szabályok felmerülnek még a cross-checking alertekkel kapcsolatban. A, az adat, a személyes adatok direkt importjával kapcsolatban ezek nem teljesen indokoltak véleményem szerint. Összességében egyértelmű az én elemzésem szerint, hogy ezek nem technikai kiigazítások, egy hatástanulmányt kellett volna készíteni, mert háromszoros hézagot állapíthatunk meg. Az én véleményem szerint az ekrisztészián kiterjesztése nem teljesen indokolt és szükséges, de általánosságban a többi szabály elég elővigyázatosan került elfogadásra, azonban további, további lépésekre van szükség, hogy az adatvédelmi és a személyes életvédelmére vonatkozó szabályokat tisztázunk. Köszönöm. Not... Köszönöm szépen. Hát Johansson biztos nem szabadna megvárattatni, legalábbis ne az első alkalommal legalább, hiszen most jelenik meg először a LIBE szakbizottság előtt, hogy terveiről, terveit ismertesse a migráció és, és menekültügyi paktummal kapcsolatban. Úgyhogy kérem, hogy mindenki, aki különösen a jelentéssel foglalkozik, Léners úr, és aztán az árnyékjelentéstevők szólaljanak fel, de lehetőleg minél rövidebben és összeszedettebben. Köszönöm szépen. De hát nagyon sok kérdés van, ez a probléma. Pont ez a probléma, és csak 12 perc, van, hát ez nagyon kevés. Jó, hát akkor megpróbáljuk. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ezeket az elemeket magukba foglalni, és hát egyetértek azzal, hogy nagyon jó lett volna egy hatásvizsgálat, az ETIAS miatt is mondom ezt, de hát önöknek köszönhetően azért ezt most sikerült is elérni. Hogyha egy működőképes ETS szeretnénk, akkor a módosításoknak át kell menniük. Lenne néhány gyors kérdésem először a bizottsághoz. Esetleg tudna-e válaszolni arra, hogy eh, hogy néz ki a hatásvizsgálat? Főként Vavula asszony előadásában elhangzottak fényében. Másodszorban lenne még néhány kérdésem azzal kapcsolatban, hogyha a logikát követjük, akkor a Schengen információs rendszer, illetve a visszatérési jelzések és a nyolcas cikk kapcsolatával kapcsolatban kiderül az, hogy itt valami nem jól működik. Nem szeretnénk, hogyha 12 óráig a határon feltartóztatnák az adott személyt. Az etias köszönhetően ezt egyébként már korábban is lehet látni. Úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb, hogyha a konzultációt nyugalmas körülmények között tudjuk elvégezni, és nem úgy, hogy közben 12 órán át feltartóztatjuk az illető szemét egy harmadik ország határán. Fontos lenne azt is biztosítani, hogy konzisztens helyzet alakuljon ki, és hát azért eléggé meglepő volt az, amit ön elmondott. Az ets kapcsolatban, hogy gyakorlatilag a radar alatt megúzták az ellenőrzést. Ezen azért is csodálkozom, mert a nagyon nagy többséggel döntött úgy a parlament, hogy ezt megszavazza, és a tanács is így döntött azok után, hogy nagyon ö, tüzetesen megfigyelte ezt, úgyhogy nem tudom, hogy ön miből gondolja azt, hogy itt tulajdonképpen ez a jogszabály ez nem kapott kellő figyelmet, vagy radar alatt belopakodott. Fontos lenne azt is látni, hogy a határvédelem tekintetén vízum kérdésekben szeretnénk segíteni a határőrök munkáját, és ugye, hogy mennyire szükséges az ECRIS rendszer, amikor ugye a SIS is ott van. Nos, hát ezek nem mindig esnek egybe, nem minden harmadik országbeli a személynek van büntetett előélete. És hogyha ezt nem építjük be a rendszerbe, akkor bizony lesznek itt hiányos foltok, úgyhogy amennyiben egy visszautasításról lesz szó, nem biztos, hogy az egy büntetőjogi, vagy egy büntetett előélet miatt történik. Nagyon szépen köszönöm, és várom, hogy a kollégákkal együtt tudjunk működni ebben. Most akkor jönnek az árnyékjelentéstevők szépen sorban, SND, Morales úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Lenárc úr a legtöbb fontos kérdésre már felhívta a figyelmet, és egyébként holnap lesz egy árnyékjelentéstevő találkozó is, ahol majd részletesen megvitatjuk mindezt. Most mégiscsak azt vetném fel, hogy miért is kértük ezt a hatásvizsgálatot. Hát azért, mert az IPRS csak ennek az igen komplex területnek egy részére vonatkozik, és az alapjogokra, a privátszférához való jogra, az adatvédelemre ez nem vonatkozik. Ugyanakkor most a lényegre térnék rá rögtön, Lénár szúr is elmondta, hogy nagyon sok olyan terület van, amelyet most még meg fogunk vitatni árnyékjelentéstevői szinten. Van itt egy másik tanulmány is. Erről majd Onidi úrral eszmét fogunk cserélni. Az úgynevezett function creep egy nagyon fontos téma lesz a jövőben. Nos, nézzük akkor, hogy a jelentés tervezetben mi szerepel. Az ECRIS-TC rendeleten felül elhangzik az, hogy itt tulajdonképpen a privát szférához való jog, illetve az adatvédelem és az alapjogok tekintetében nagyon sok kérdés felmerül. És hát mindez ugye olyan értelemben, hogy a hetes cikkben szereplő jogokkal szembe megy. Tehát ön részben már a prezentációban is beszélt ezekről a kérdésekről, de mégiscsak a legfontosabb talán az, hogy az ETIAS rendelettel legyünk koherensek, és itt egy új politikai szemléletről van ez szó, vajon, vagy csak technikai kiigazításokról. Fontos továbbá azt is látni, hogy a hatáskört kiterjesztjük-e, vagy sem, és hogy az alapjogokba való beavatkozás, a privátszférával való beavatkozás és az és az adatvédelmi kérdések kapcsán nagyon sok aggály merül fel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb gondolatok, amelyekről minden bizonyal eszmét fogunk cserélni még az árnyékjelentéstevői ülésen is, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy egy átfogó a hatásvizsgálatból kellett volna kiindulni, mert hogy itt egy alapvető szembeállást tapasztalunk a rendvédelmi szervekre vonatkozó jog, illetve a öm, menekült jog között. Fontos lenne az adatbázisok figyelembevétele is ebből a szempontból, hogy jó adatbázisok alapján dolgozzunk, és hogy nehogy rossz információkat alkalmazzunk, hogy ténylegesen a terroristákat szűrjük ki az interoperabilitás működése mellett. Tehát jobb lett volna, hogyha a hatásvizsgálat korábban megszületik. Köszönöm szépen, Tudorácsi képviselő következik a Rinyú nevében, nagyon röviden. Köszönöm szépen, tényleg nagyon rövid leszek mert a kollégák már a legtöbb gondolatomat elmondták. Én is úgy gondolom, hogy a szöveg elolvasása során világosan kiderült az, hogy egyáltalán nem egyértelmű ez a helyzet, hiszen itt alapvető tartalmi kérdések is felmerülnek, amelyek tulajdonképpen az interoperabilitás teljes logikáját is megkérdőjelezik. Nem akarok túl sokat előre elmondani, holnap lesz majd találkozunk a az árnyékjelentéstevőkkel, de lenne egy kérdésem, amely a bizottsághoz és a tanulmány szerzőihez is szól a function creep kapcsolatban. Engem az érdekelne, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet. Van-e ilyen probléma, vagy nem? Tehát, hogy ez a function creep a jogalap hiánya miatt is kialakulhat a biztonságra vonatkozólag. Egyesek azt mondják, hogy nincs meg a jogalap, ugyanakkor szerintem megvan, de most nem akarok itt túl részletesen nyilatkozni. Engem inkább a bizottság érdekel, a bizottság véleménye érdekelne, hogy ők a function creepet hogyan látják. Lénárs úr is felvetette már azt, hogy a VIS, az SIS és az ETIAS egymásnak ellent mondanak el, illetve hogy ezek esetleg ugyanazokat a, az adatokat tartalmazzák-e. Én nem gondolom, hogy ez így lenne, mert az ETIAS nem ugyanolyan adatokat tartalmaz, mint ez a másik két adatbázis. A VIS adatok, tehát a vízrendszerben szereplő adatokkal kapcsolatban is én azt gondolom, hogy azért releváns a keresés azért is, mert vannak olyan országok, amelyek vízummentességet biztosítanak bizonyos országoknak, ezek az ETIAS-on belül láthatóvá válnának, de esetleg egy másik adatbázisból ö, látható az, hogy vajon milyen története van ugyanezeknek a személyeknek, és hogy ö, miért akarnak az Európai Unióba utazni például. Tehát ezek mind releváns információk, csak más-más szempontból. Úgyhogy ez lenne az én kérdésem, hogy relevánsnak látja-e mindezt, vagy sem. Köszönöm szépen. Brájer úr a zöldek nevében nagyon röviden, hogyha megkérhetem. Köszönöm szépen, nagyon örülünk ennek a tanulmánynak. Ebből is kiderül, hogy, az imig, hogy a bevándorlási jog és a határvédelem, illetve a rendvédelmi szervekre vonatkozó szabályok között egyre több a átfedés és hogy tulajdonképpen mi nagyon sok kritikával illettük az etias magát, az kezdet-kezdetétől fogva, mert hogy gyakorlatilag puha faktorok és nem tények alapján kalkulálja az egyes kockázati tényezőket. Ez pedig diszkriminációhoz vezethet. A kollégák kérdéseire is nagyon érdekelne, hogy milyen választ fog majd adni. Köszönöm szépen. Most pedig az ID részéről esetleg Lars Patrick Bird itt van a teremben, vagy nincs? Ha nincs, akkor az ICR következik. Nincs itt az árnyékjelentéstevő. Anne-Sophie Pelletier itt van a GUEN nevében? Igen, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Egy kicsit elment a hangom, de azért remélem, hogy mindenki hall engem. Az ECRIS és az ETIAS esetében is tudjuk, hogy nagyon különbözőek a szankciók a különböző tagállamokban, a büntetési tételek és a, büntetés, és a jogállások között is. Azért, mert a büntető jog nincsen harmonizálva. Számomra nagyon fontos az, hogy egy tényleges hatásvizsgálat szülessen meg, mert nem csak technikai kérdésekről van itt szó, nem, nem, ezek politikai természetű kérdések, és hogyha egy ennyire fontos gondolatot kell itt tiszteletben tartanunk, mint az alapjogok kérdését. Köszönöm szépen, Peletyé asszony. Akkor most azt javaslom, hogy később találkozunk újra mondjuk január 9-én, amikor a jelentéstevőnk bemutatja majd ezt az anyagot, és kérjük, hogy a felvetett kérdésekre rövid választ adjanak a szakértőink. Johansson biztos már egyébként itt van, Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt figyelembe veszi. Onidi úr, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, már csak azért is, mert a biztosom is itt toporog már az ajtóban, úgyhogy nem akarom, hogy várakoznom. Visszatérve arra, ami korábban elhangzott, valóban nem csak technikai jellegű javaslatról van itt szó, igenis, és a tartalom az adatokról szól, a személyes adatokról, illetve az adatokhoz való hozzáférésről. Tehát nem egy könnyű esetről van szó, de természetesen ennek is megvannak a maga ö, transzverszális hatásai. és én azt hiszem, hogy a társjogalkotók már foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, még akkor is, hogyha nagyon különbözőek a hozzáállások. Én egyébként nem is olvastam még ezt a tanulmányt, mert ez egészen frissen most jelent meg, de azért nagyon fontos a preambulum bekezdések kérdése is. Ezek e, önök is ismerik, ugyanis ebben egy magyarázatot kaphatunk a szövegre, de nem csak mert tulajdonképpen a hatáskör definíciója is ebben szerepel. Az ECRIS TCN-ben és az azzal foglalkozó személyek ezt pontosan tudják, hogy voltak itt módosítások az eredeti ECRIS TCN javaslathoz képest, de mivel ezt az ETIAS-hoz való hozzáféréssel együtt képzeltük el, önök azt kérték, hogy néhány információt építsünk bele ebbe, és hogy ezt az információt fel lehessen használni egy előengedélyezési eljárásban, amelyet az ETS kapcsán végeznénk. Tehát nagyon is biztos talajon állunk, ez egy fontos szempont. Úgyhogy a kérdés az nem is úgy ragadható meg, hogy megváltozott-e vagy sem a cél. Nem, semmiféle hatáskörbeli változás nincs, továbbra is a határvédelemről van szó, és azt szeretnénk elérni, hogy különböző eszközökkel megvalósuljon a határellenőrzés. Úgyhogy gyakorlatilag az igazi kérdés, és ezzel kapcsolatban nagyon hatékony kérdések is szerepelnek az önök tanulmányában. Itt a szükségesség elve az, amelyet követnünk kell, hogy valóban csak azokat az információkat tegyük, használjuk fel, amelyek ténylegesen szükségesek. És ugyanakkor lássuk azt is, hogy milyen fajta láncolata alakul ki az eseményeknek. Tehát egy automatikus rendszerről van itt szó. Tudjuk azt is ennek alapján, hogy valamelyik információs rendszerben valamelyik tehát valamiféle adatokra fogunk találni, és ez egy automatikus rendszer, és nagyon szűk korlátok között alkalmazható. A vízszel kapcsolatban a teljes konzisztenciát biztosítani fogjuk. Egyébként ezen a héten szerdán lesz a következő trilógus. És hát vannak itt azért nagyon hatékony kérdések is, amelyekre speciális kategóriák kapcsán választ kell majd adnunk. És hát nagyon jó az, hogy a jelentéstevő is gyorsan akar lépni, és természetesen mi is az önök rendelkezésére állunk. Köszönöm szépen. Thank you very much for all this. Vavula asszony, köszönöm szépen a kérdéseket, a megjegyzéseket, nagyon röviden. A Schengen információs rendszerrel kapcsolatban, én, ezt, én erre utaltam is egyébként a tanulmányban, Ezeknek a figyelmeztetéseknek az a célja, hogy bizonyos kategóriájú harmadik országbeli állampolgárok esetében jelezzen, akkor is, hogyha egyébként be fogják őt engedni, mert a tagállamok ezt hivatalosan nem építik be a rendszerükbe. Én úgy gondolom, hogy itt van azért egy belsés, még akkor is, hogyha nem teljes mértékben, de azért eléggé ahhoz, hogy az ECRIS TCN kiterjesztését ez ne indokolja. Az Európai Bizottság szemszögéből nézve Voltak olyan esetek, amikor nem történt meg a megfelelő ellenérzés, szerintem ez így volt, főként azon adatok értelmében, amelyek, vagy adatbázisok, amelyek büntetőjogi kérdésekre térnek ki, ezeket nem szabad összekeverni más adatbázisokkal, mert bizony sajnos van egy olyan trend, amely tényleg az összekeverődését mutatja ezeknek az adatbázisoknak, és ezt valahol le kell állítani, ezt a gyakorlatot. Ugye vannak kettős állampolgárok is, például olyan személyek esetében, amelyek részben, tehát az egyik állampolgársuk alapján fekete listán vannak, a másik alapján viszont fehér listán. Természetesen a tanulmány az mindenki rendelkezésére áll, és természetesen segítek szívesen, bármilyen kérdésük van. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultak ahhoz is, hogy időt tudtunk spórolni, és hogy Johansson biztosnak is időt tudunk adni. Tudorácsi úr, 10 másodperc, csak azért, mert a bizottság azt mondta, hogy még nem is olvasta el ezt a tanulmányt, nem tudom, hogy a bizottság esetleg nem adna-e választ írásban a tanulmányban szereplő felvetésekre, mert ez segíteni a mi munkánkat is. Köszönöm szépen. For your contribution. Now we... Köszönjük szépen, és akkor most ezzel szeretnék Johansson asszonyt belügyi biztost köszönteni. Most látogat először a Libe szakbizottsághoz. Teljes jogú biztosként. Thank you all. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm. Ahogy mondtam, egy óránk van. Egy óra 45 perc, hogy pontosabb legyek. De úgy tűnik, hogy csak egy óra 20 percünk lesz mert már csak ennyi időnk maradt, és hát szavaznunk is kell, és mindenki tudja, hogy hogyan néz ki nálunk egy szavazás. Mindenki a szavazásra érkezik, és pontosan akarja kezdeni a szavazást, úgyhogy használjuk ki a rendelkezésre álló időt. Itt üdvözölhetjük első ízben Ilva Johansson asszonyt, belügyekért felelős biztosként, menekültügyjel, migrációval, belbiztonsági kérdésekkel, Schengen jövőjével is foglalkozik, ezek mind a portfóliójához tartoznak, mind olyan témák ezek, amelyek nagyon közel állnak hozzánk. És külön kiemelném a következő menekültügyi és migrációs paktumot is, ami egy nagyon fontos téma. A biztos asszony már elkezdte a tagállamok fővárosába vezető utazások sorát, meglátogatta emellett Törökországot is, Skinas biztossal együtt. Üdvözöljük őt tehát, nagyon örülünk, hogy itt van a strukturált párbeszéd keretén belül. Ezt a strukturált párbeszédet folytatni fogjuk majd vele az elkövetkezendő hónapokban, években. Különösen felhívnám a figyelmét arra, Johansson asszony, hogy lesz egy belbiztonsági biztonsági párbeszéd rögtön a karácsonyi szünet után, erre is szeretettel várjuk Önt, biztos asszony. Julian King, korábbi biztonsági biztos is jelen lesz, és önnel is szeretnénk folytatni ezt a strukturált együttműködés. A belbiztonsági stratégiával kapcsolatos fontos témákról akarunk egyeztetni. ezek a, ez a párbeszéd lehetőséget ad mind a parlamentnek, mind a bizottságnak, hogy mélyreható eszmecserét folytassunk rendszeresen. 15 percre adom meg önnek a szót. Már most látom egyébként, hogy rengetegen kérnek szót, csak másfél óránk van erre a napi rendi pontra, úgyhogy kérem mindenki tartsa észben, hogy nagyon kevés az időnk. Úgyhogy mindenki a lehető legrövidebben szólja majd hozzá. Johanzon asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, és szeretném önökkel megosztani a portfóliómmal kapcsolatos nézeteimet, szeretnék beszélni az elkövetkezendő hónapok munkájáról, és persze szeretném meghallgatni az önök véleményét, javaslatait is, és válaszolnék is a kérdésekre. Először is a belbiztonságról szólnék néhány szót. Úgy hiszem, hogy a biztonság kérdése elsősorban a társadalmi kohézióról szól. Azt láttuk, hogy a szervezet és a súlyos bűnözés nagy mértékben nőtt, terrorista csoportok jelentenek fenyegetettséget, a kábítószerkereskedelem is hatalmas növekedést tudhat a magáénak, és tudjuk, hogy a kábítószerkereskedelemmel finanszírozzák a tevékenységüket sokszor a bűn, bűnözői csoportok. A bűnözők emellett a le, legtöbb esetben, több mint egy tagállamban is aktívak. Úgyhogy ez egy olyan terület, ahol tényleg van hozzáadott értéke annak, ha európai szinten kezeljük ezeket az ügyeket. Ahogyan az elején is mondtam, számomra ez a társadalmi kohézióról szól. Úgy gondolom, hogy minden egyes állampolgárnak joga az, hogy védelemmel részesüljön. És kulcsfontosságúnak tartom, azt, hogy a polgárok esetében egyforma szinten valósuljon meg ez a védelem, mindenki egyforma védelemmel részesüljön. Tudom, hogy vannak polgárok, akik úgy érzik, hogy az ő lakóhelyüken, az ő régiójukban nem érezhetik magukat önbiztonságban, mint mások, vagy az ő bőrszínükkel nem érezhetik magukat önbiztonságban. Néha igazuk van, néha tévednek. De a szervezet bűnözés és a súlyos bűnözés, mint olyan nem csak az áldozatoknak árt, hanem a társadalmi összetartást, a társadalmi kohéziót is súlyosan rombolják. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Éppen ezért sokkal hatékonyabban kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, mint korábban tettük. Tulajdonképpen a bűnözés olyan, mint egy méreg a társadalom számára, mert hogyha a polgárok elveszítik a bizalmat, úgy érzik, nem védik meg őket, vagy nem védik meg őket kellően, nem úgy, mint másokat, akkor elvész a társadalmon bezüli, belüli bizalom, amely viszont alapját képezi a kohéziónak. Egy új biztonsági stratégián dolgozom, amelyet az elkövetkezendő öt évre kívánok kialakítani, és persze szívesen veszem a javaslatokat önöktől, az ötleteket, éppen ezért jöttem el ide, ezért tartottam fontosnak, hogy önök is hozzájárulhassanak ehhez az új stratégiához. A szervezett és súlyos bűnözés olyasmi, amit sokkal hatékonyabban kell kezelni a korábbiakhoz képest, ezt már elmondtam. Az is fontos, hogy megakadályozzuk, hogy ezek a bűnözői csoportok fegyverekre, robbanószerekre tegyenek szert, és a pénzhez való hozzáférésüket is korlátozni kell, a pénzhez való hozzáférésük azon pedig sok esetben kábítószer kereskedelmet jelent. Éppen ezért van szükség arra, hogy biztonsági okokból jobb védelmet biztosítsunk a külső határainkon, de sokkal jobb európai együttműködésre is szükség van a biztonság területén rengeteg jogszabály született ezen a téren, ilyen például az interoperabilitás, ennek a végrehajtása kulcsfontosságú, de növelnünk kell az erőfeszítéseinket nem utolsó sorban a gyermekek védelme területén. A gyermekekkel való szexuális visszaélés az interneten ijesztő módon megnőtt. Fel tudunk lépni ez ellen, de jobb eszközökre van szükség. A Europol nagyon lenyűgöző munkát végez ezen a téren, de azt hiszem, hogy sokkal-sokkal többet kellene tennünk, és azt hiszem, pontosan ez az egyik fő feladatunk, az, hogy megvédjük a gyermekeket. És meg kell védeni őket az emberkereskedelemtől is, itt főként a nőkre és a lányokra gondolok. Ezen a téren is sokkal több eredményt kell tudnunk felmutatni a jövőben. Meglátogathattam Hágában a Europolt közvetlenül a, mielőtt átvettem volna a belügyekért felelős biztos hivatalát, mandátumát. Egy fantasztikus együttműködésnek lehettem tanulja az internetes platformokkal, a rendőri erekkel, az FBI-jal. Volt egy nagyon jó együttműködés, amelynek révén sikerült terrorista tartalmakat az internetről levenni. 26 ezer fiókot sikerült, ehhez kapcsolódó fiókot sikerült megszüntetni egyetlen éjszaka alatt. Ez az eredmény önkéntes részvétele született a platformok részéről, de azt hiszem valóban nagyon fontos, hogy új jogszabály szülessen az online terrorista tartalmak megfékezésére, és tudom, hogy ez is az önök szakterülete. Az e-evidence, az e-bizonyíték ügyéről is szólnék néhány szót. Tudjuk, hogy a vizsgálatok, nyomozások 85%-a elektronikus bizonyítékokra is kiterjed. Ez kulcsfontosságú kérdés, és itt az idő is egy nagyon fontos szempont. Nem mindegy, hogy a nyomozást végző rendőri erők milyen gyorsan férnek hozzá az számukra szükséges bizonyítékokhoz a szervezett és súlyos bűnözés elleni küzdelemben. Persze az ilyen jellegű kérdésekben mindig tartanunk kell egyfajta egyensúlyt, be kell tartani az alapvető jogokat, és mindig oda kell figyelnünk, hogy ezeket az eszközöket a megfelelő módon alkalmazzuk. De remélem, hogy sikerül valamiféle módon megállapodni erről is. Tudom, hogy sokan aggódnak erről a, e, ezzel a témával kapcsolatosan, de fontosnak tartanám, hogy ezen dosszié kapcsán is előbbre jussunk. Szólnék néhány szót a migrációról is. Hogyha összehasonlítom a portfólium két részét, a biztonságot és a migrációt, akkor mindig rádöbb, megdöbbenek, hogy milyen különbség mutatkozik a bizalom területén. A belbiztonság területén a tagállamok közötti bizalom megnőtt, és megnőtt az együttműködés is ezáltal, ami viszont a migráció területét illeti, itt egyfajta bizalomhiányt tapasztalok a tagállamok között. Talán ez is az egyik oka annak, hogy miért olyan nehéz egyfajta új kompromisszumot kialakítani. Hogyha nincs bizalom, akkor sokkal könnyebb nagyon részletes, részletekbe menő szabályozást kialakítani, de talán a migráció kérdésében is jobb lenne az együttműködésre támaszkodni. Úgy gondolom, hogy a migráció kérdéseit illetően jó lenne megszabadulni a nagyon ideológiai vitáktól, jó lenne inkább az gyakorlati elemekre támaszkodni, az együttműködésre, meg kellene szabadulni attól a nyelvezettől, amely például a háborús időkre emlékeztet. A migráció itt van, mindig is velünk volt, mindig is velünk lesz. A mi feladatunk az, hogy a migrációt rendszerezett módon, rendezett mederbe tereljük, ellenőrizzük, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha együttműködést és bizalmat tudunk kialakítani a tagállamok között, ehhez persze szükség van a parlamentre is, ezért is vagyok itt. A meghallgatásom alkalmával is elmondtam, hogy szeretnék minden tagállammal karácsony előtt bilaterális találkozót tartani, most egy hónapos késésben vagyunk, úgyhogy január végéig végzek ezzel a feladattal. Skinas alelnök is ellátogat néhány olyan tagállamba, ahova én is, de sok esetben egyedül folytatom ezt a bilaterális egyeztetést. Úgy érzem, hogy most nagy lendületet vettek a dolgok, sok a munkadokumentum, ami kering a rendszerben, és ez egy jó jel, mert úgy látom, hogy a tagállamok megpróbálnak helyezkedni, megpróbálnak kompromissz, a kompromisszum felé elmozdulni. Fontos, hogy a tagállamok megértést tanúsítsanak egymás helyzete iránt, mert vannak tagállamok, ahol a valóság nagyon nehéz. Vannak tagállamok, ahová a rend, az illegális határon átkelő személyek 90%-a érkezik, viszont azt is el kell mondanunk, hogy öt tagállamra oszlik el a kérelmek 72%-a. Európában 40 millió ember él, aki egy harmadik országban született, két-két és fél millió személy érkezik ide évente, aki egy időre vagy hosszabb távra szeretne itt maradni. Az idei évben kb. 100-120 ezer lesz az illegális határátlépők száma itt az EU-ban, ugyanakkor azonban valószínűleg 700 ezer kérelem érkezik be ebben az évben összesen, ami azt jelenti, hogy a másodlagos mozgás, az úgynevezett secondary movement egy nagyon fontos kérdés az EU szempontjából. Ezek azok a kérdések, amelyekben közelíteniük kell egymáshoz a tagállamoknak, annak érdekében, hogy valahogy kialakuljon egyfajta közös megoldás, amelyel segíteni tudunk egymáson meghallgatom a tagállamokat, és meghallgatom a parlamentet is. Tudom, hogy az önök szakbizottsága lenyűgöző, nagyon kemény munkát végzett ezen dosszié kapcsán, és persze nem a nulláról indítunk. A korábbi munka lehető legnagyobb részére szeretnék támaszkodni a jövőbeni munkában, de úgy gondolom, hogy azért egy friss kezdésre is, újrakezdésre is szükség van. Mi lesz a végeredmény, mi a végpont. Hát ezt nyilván nem tudhatom, különben nem lenne értelme a tagállamokkal beszélni, egyeztetni, de az biztos, hogy a csempészek elleni küzdelem nagyon fontos lesz, a harmadik országokkal való együttműködés szintén nagyon fontos lesz, ugyanis partneri kapcsolatokra kell törekednünk a harmadik országokkal azért is, hogy az illegális hát- határátlépést megakadályozzuk, de azért is, hogy jobb legális útvonalakat tudjunk kialakítani, legális csatornákat, amelyeket használhatnak az ide érkezni vágyók, és hozzá járulhassanak a gazdaságunkhoz, gazdaságunk fellendüléséhez, mert hát azért azt is látni kell, hogy előregedőben van a társadalmunk, úgyhogy a harmadik országokkal fenntartott partnerség egy nagyon fontos szempont lesz, az embercsempészek elleni küzdelemben is egyébként. A külső határok védelmét kiemelten kell kezelnünk. Jobbá kell válnunk ezen a téren, és a visszatoloncolások területén is javulásra van szükség. Meg kell mutatnunk a polgárok felé, hogy ez az európai életmód azt jelenti, hogy a szükséget szenvedőkön segítünk, hogy befogadjuk azokat, akik hozzá kívánnak járulni a gazdaságunk fejlődéséhez, de Lényeges, hogy mi ellenőrizhessük, hogy ki érkezik ide és mikor, és éppen ezért a kitoloncolás is egy fontos eleme ennek. Egy szolidaritási mechanizmusra lesz szükség. Ezt a földrajzi valóság, realitás teszi szükségessé, ez is egy fontos része kell, hogy legyen az új megállapodásnak, és az áthelyezés kérdését is ennek fényében kell kezelnünk. Végül, de nem utolsó sorban, fontosnak tartom azt is, hogy harcoljunk a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés ellen. Azok, akik jogosultak arra, hogy Európában maradjanak, legyen szó menekültekről, legális migránsokról, szeretettel látjuk önöket itt, Örülünk, hogy itt vannak, azt akarjuk, hogy sikeresek legyenek a munkaerőpiacon, azt akarjuk, hogy a gyermekeink sokat tanuljanak az iskolákban, legyen jövőjük. Az inkluzív társadalom nagyon fontos, abból a szempontból, hogy ne büntessük, ne bántsuk azokat, akik ide érkeznek Európában, ez is egy fontos része ennek az új paktumnak. Csak tíz percet beszéltem, na hát, köszönöm. Köszönjük szépen, hogy csak tíz percig beszélt, ez nagyon jó, mert hosszú a lista. De először is egy első körben a koordinátorok, koordinátorok szólhatnak hozzá, minden frakció koordinátora kap két percet, ez lenne a javaslatom, azért, hogy a többi képviselő is kaphasson egy-egy percet fejenként, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Mert hát már elmondtam, másfél óránk van, és utána szavaznunk kell, úgyhogy kérem mindenki konkrét kérdésekre szorítkozzon. Konkrét kérdéseket tegyen fel a biztosunknak. Metszola asszony kap szót a néppárt részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, biztos asszony, nagyon Köszönöm önnek ezt a rendkívül egyértelmű bevezetőt. Várjuk nagyon az együttműködést az elkövetkezendő években önnel. A beszéde első részére térnék ki, pontosabban arra, amit a biztonságról mondott. Köszönjük, hogy a korrup- Nemzetközi Korrupció ellenes napon jött pont hozzánk, ennek kapcsán muszáj kihangsúlyozom azt, ami a hazámban Máltán történik. Láthattuk, hogy a korrupció gyilkol, áldozatokat szed. Daphne Caruana Galícia egy újságíró, aki a legmagasabb szinten tárt fel korrupciós ügyeket, gyilkosság áldozatává vált a háza előtt, az otthona előtt. A máltai ö, útlevél árusító rendszer, cash for passport rendszer volt az, amely nagyon szorosan összefüggött az ő vizsgálatásaival, és ez egy nagyon jelentős belbiztonsági kockázat és az EU szempontjából. A máltai helyzet továbbra is nagyon súlyos, szinte naponta tartanak tiltakozásokat, ma reggel is volt ilyen. A tiltakozók elfoglalták a miniszterelnök irodáját, és Muszkát miniszterelnököt felszólították, hogy mondjon le. Ő ugyanis továbbra is ragaszkodik a hatalomhoz. A kérdésem a következő. Ez a precedens nélküli eset Máltán egyfajta módon ösztön, arra kellene ösztönöznünk bennünket itt az EU-ban, hogy biztosítsuk, hogy ilyesmi ne történhessen meg újra egy tagállamban. A bizottság mit tud tenni ennek érdekében? Beszélt-e, egyeztetett-e Máltai kollégájával, és van, vagy ha nem, akkor tervezi-e, hogy egyeztet vele? Köszönjük szépen! Zippel asszony az SND-től parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem akarok Máltáról beszélni, nem azért, mert nem értenék egyet az elhangzottakkal, hanem azért, mert ez a vita egyre jobban átpolitizálódik. Sajnálatos módon ezt kell mondanom. De hát ez igaz. Mert ennek kapcsán azért sok mindenről lehetne beszélni, elnök. Kérem, kérem, ha megengedi, nincs időnk a különböző plegykákkal foglalkozni, arra meg aztán végképp nincs idő, hogy itt egymást kifütyüljék a képviselők, úgyhogy kérem, tartsuk be az időt, és rá, járjunk el megfelelően. Újraindíthatjuk az órát, mert hát azért az nem fair, hogy ez az én időmből menjen. Köszönöm. Akkor most az E bizonyítékok kérdésére térnék rá. Teljesen egyetértek a biztos asszonyjal abban, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben sokkal gyorsabban kell eljárni, de van egy nagy gond. Nevezetesen, hogy a rendőri és igazságszolgáltatási rendszerek még nagyon különbözőképpen működnek a tagállamokban. Örülök, hogy minden árnyék jelentéstevő azon dolgozik, hogy erre megoldást találjunk. Ami a biztonságot illeti, egy új stratégiáról beszélt, és megemlítette azt is, hogy az egyes tagállamokban, de egyes régióban és városokban is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy nagyobb biztonságban vannak, mint például mások. Ez úgy gondolom elsősorban a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik. Ennek tükrében azt kérdezném, hogy az új stratégia vajon tartalmazza-e azt is, hogy elsősorban a már meglévő szabályok végrehajtását célozzuk meg, mert sokszor azt látom, hogy sietünk újabb és újabb szabályokat elfogadni, miközben a tagállamok a régieket sem ültették át a gyakorlatba, és ez gondokat generál. Ami a külső határok jobb védelmét illeti, teljes mértékben egyetértek, mert például az általam legjobban ismert tagállamban egyre nagyobb ö, teret nyer a kábítószerkereskedelem, főként a kokainnal való kereskedelem, és értelmes, érdemes lenne utána nézni, hogy ez ho, ho, honnan is érkezik pontosan a hazámba. Ami a migrációt illeti, nagyra értékelem, amikor azt mondja, hogy gyakorlatilag megközelítésre lenne szükség, hogy a tagállamok közötti bizalmat megerősítsük. A másodlagos mozgásra vonatkozóan térnék ki, úgy gondolom, hogy ezt meg kell állítani, ennek előfeltétele viszont az, hogy minden tagállam hajtsa végre a már meglévő menekültügyi szabályokban foglaltakat, máskülönben ez további gondokat, problémákat szül. Köszönöm. Intfelt asszony a Rinyú részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt itt, biztos asszony, az első eszmecserénk keretében, itt a szakbizottságban. Először is Tennék néhány megre- megjegyzést a migrációs csomagról. És egy kicsit kapcsolódik is a mondandóm ahhoz, amit Birgit Zippel mondott. Szeretném világosá tenni, hogy az Európai Parlament társjogalkotó, a tanácssal egyenrangú társjogalkotó, az általunk végzett munka jogalkotási munka. Erről szavaztunk, tehát nem csak javaslatokat teszünk, ajánlásokat fogalmazunk meg a bizottság felé, nem lehet semmibe venni a mi véleményünket. Ez a jogi vetület. A 2015-ben létrejött csomag egyébként egy olyan kísérlet volt, amelyel meg akartuk oldani, meg akartuk volna oldani a tanácsban létrejött blokádot. Most nem szabadna elkövetnünk még egyszer ugyanezt a hibát, hogy a nulláról indul, indítjuk el a munkát, a tanácsban vannak tagállamok, amelyek nem hajlandók megállapodni, és nem hajlandóak felelősséget vállalni. Nem a tanács és a parlament közötti problémáról van szó, hanem a tanácson belüli problémáról. Ezt szem előtt kell tartani. Másodszorban, ami a biztonsági stratégiát illeti, először is. Mielőtt új javaslatokat készítene, miért nem teszi a bizottság azt, amit az Európai Parlament már 2011 óta kér, ez pedig nem más, mint egy részletes, értékelés az eddigi biztonsági lépésekről. Ilyesmi soha nem született korábban, úgyhogy az új javaslatok helyett először nézzük meg, hogy mi a helyzet jelenleg, és melyek azok a területek, ahol változásra van szükség. Aztán azt hiszem a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása a biztonság egyik kulcskomponense, mégis ez egy olyan terület, ahol a bizottság egy bizonyos mértékig, de a tanács meg teljes mértékben kivonult, nem foglalkozott ezzel a területtel. És Zippel asszony azt hiszem Málta kérdése nem átpolitizált. Egyik érintett politikai párthoz sem tartozom, és nagyon mélyen aggaszt, ami ott történik, sőt, még jobban aggaszt az, hogy a tanács folyamatosan elutasítja, hogy beszéljen ezekről a kérdésekről. Aztán itt van Magyarország. Magyarországot sem akarják megvitatni, aztán Máltát sem, Lengyelországról folyt vita, de nem méreható vita, nem részletes vita. Ez nagyon súlyos probléma a kontinens biztonságával kapcsolatosan, és ez olyasmi, amivel a bizottságnak foglalkoznia kell. Köszönöm. Megyünk tovább. Strik asszony a zöldektől. Köszönöm szépen, és én is köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van velünk. Ma első ízben, és várom persze a további egy, ö, együttműködést is. Érdekes volt, amit mondott a ügy és a bűnözés összefüggéseiről. A jog, sok országban a jogállamisági helyzet romlik, és éppen ezért ter, terjed a bűnözés, ez nagyon aggasztó. Ami az új menekültügyi paktumot illeti, számunkra is talán a legfontosabb lenne az, hogy a Dublini rendeleten módosítsunk. Már rengeteg menekültügyi szabályunk van, de hát Dublin az, amely a legnagyobb problémákat okozza. Jó lenne, hogyha megnézné, hogy a parlament milyen közös álláspontot fogadott el, szerintem nagyon jó munkát végeztünk ezen a téren. Persze, várjuk az új javaslatokat a bizottságtól, de reméljük, hogy ezek a gyakorlatban is működőképesek lesznek, és megfelelnek a szolidaritási elv, alapelvnek, valamint a jogállamiságnak, a jogállamiság elvének és az alapvető jogoknak. Rengeteg a hiányosság és a hézag, ami a menekültügyi joganyag gyakorlatba való átültetését illeti. Nézzük meg a görög szigeteken történteket, nézzük meg, mi történik a horvát határon. A bizottságot többször is felszólítottuk, hogy a betartatás területén tegyen többet. Érdekelne Johansson asszony részéről az, hogy ezen a téren mit tesz, akár rövid távon is. Például iránymutatások kidolgozására lenne szükség, hogy a tagállamok megfelelőbben tartsák be a szabályokat, esetleg valamiféle szankcionálásra is lehetőség nyílna, ö, kötelezettségszegési eljárás, etc. És aztán azt is látni kell, hogy a külső dimenzióval is gond van, Niger, Líbia és így tovább sorolhatnám még. Egyetértek azzal, hogy szükség van a harmadik országokkal való együttműködésre, A bizottság megígérte, hogy gondoskodik a szabályok betartatásáról, a külső és belső dimenziót illetően is, és a monitoringra vonatkozólag és a kockázatelemzésre vonatkozólag is eszközöket talál. ID, Tardino képviselő. Szofold úr, tessék. Kommissár Johansson, du er nu EU's spydspids, når det handler... Tisztelt Johansson, biztos, asszony. Itt eh, a fő fronton van, eh, ami a bevándorlást illeti. Már elhangzott, hogy a svéd, nem a svéd külpolitikát képviseli. Ön azt mondta, hogy a programjában, hogy Európa számára nagyon fontos a kikényszerített szolidaritás. Ezt mondta meghallgatásának. Kvótákról volt szó, a különböző tagállamokra való elosztásról volt szó. Most azonban el kell, hogy mondjunk, hogy ez a svéd külpolitikával szembe megy, amit ön egyébként képviselt, és nagyon büszke volt erre. Számos ország nem akar bevándorlókat befogadni, Dánia sem. A svéd politika nem az a megoldás, prioritás, amire szükség van az a bevándorlással kapcsolatban. Maga a politika a probléma. A, a bevándorlás nagy problémát jelent az európai népesség számára. Ez volt eh, Svédország, Svédország vezette, vagy folytatta az egyik legfelelőtlenebb külpolitikát továbbra is. Büszke ön arra? Büszke a svéd bevándorlási politikára, hiszen ezt, ezt mondta ezzel kapcsolatban, hiszen itt különböző eh, párhuzamos társadalmak, közösségek nőnek ki, eh, nőket, lányokat erőszakolnak meg. Ön a biztonsági stratégiáról azt mondta, hogy hát csukják be a határokat, és a mi politikánk, a mi politikánk a külpolitikával kapcsolatban az, hogy védeni kell a külső határokat, és járőrözni kell a külső határokon, és a bűnözőket le kell zárni. Olasz hozzászólás következik. Köszönöm szépen. Szeretném kihasználni ezt az első lehetőséget, ez az első találkozót, és jó munkát kívánok ezen keresztül Johansson asszonynak. Két fontos témáról van itt szó, biztonság, illetve bevándorlás. A biztonsággal kapcsolatban már ön is elmondta, nincsen olyan sok megosztottság. Viszont rengeteg a megosztottság, és nagyon erős vagy erőteljes törésvonalak vannak a bevándorlás témájában. Kezdve azzal, hogy a biztonság és a bevándorlás kötődnek -e egymáshoz, vagy sem mert ezt van, hogy kicsit úgy direkt elhanyagoljuk. Én úgy látom, hogy van a kettő között összefüggés, ezt azért is mondom, mert nem megfelelőképpen kezeljük az illegális bevándorlást, és ez bizony sajnos oda vezet, hogy a legális bevándorlás honnanra is ez rossz hatással van, sőt, főleg azt kockáztatjuk, úgyhogy Európában az emberek szinte csak illegálisan az embercsempészek segítségével akarnak bejönni, a kótákat pedig a illegális bevándorlók lekötik, tehát legálisan gyakorlatilag lehetetlen Európába bejutni. Skinász biztossal együtt ön Törökországba látogatott, ez volt az első látogatása Erdogán elnöknél. Nem tudom, hogy esetleg ön nem szeretné e- elmondani azt, hogy mi volt a lényege ennek a találkozónak, mert bennünket az aggaszt a legjobban, hogy nem szeretnénk, hogyha továbbra is azt gondolnák, hogy a megoldást abban kell keresni, hogy szépen kiszervezzük Törökországba az európai határok ellenőrzését, egyszerűen azért, mert Európának nincsen meg hozzá a bátorsága. Most pedig Pelétjé asszony következik a GUE nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Nekem is lenne néhány szavam a migrációs pakt, paktummal kapcsolatban. Ez minket is aggaszt. Olyan helyzet a vízumkérvényezők jogaival kapcsolatban, ezek ezen kívül azt, gondol, azt gondoljuk, hogy az a javaslat, eh, amit benyújtanak, az a szekundáris mozgást erősíteni, és a jogokat sérteni eh, ez az eljárás. Mi azt várjuk, hogy az Európai Bizottság az alapjogok megsértése ellen eh, fellépjen, megvédje a bevándorlók jogait, és azokkal az országokkal szemben fellépjen, amelyek visszafordítják a bevándorlókat, az érkezőket. Törökországról beszélek 340 ezer embert fordítottak vissza Szíriába most. Az, ami az Amnesty international és más a Human Rights Watch szervezetek helyszíni vizsgálódásait illeti, bizonyos elemzések után arra jutottak ezek a szervezetek, hogy ezek nem annyira önkéntes visszatérések. Törökország egyes esetekben erőszakot alkalmaz, hogy kitöltessenek bizonyos űrlapokat, kérvényeket a visszatérőkkel, amelyekben aláíratják velük, hogy önként térnek vissza. Itt a visszafordítás, a visszanemfordítás elvét sértik meg a török kormányjal megosztja-e aggodalmát a kényszer visszatérésekkel kapcsolatban, illetve az önkéntesnek álcázott kényszer visszatérésekkel kapcsolatban. Mi a helyzet a vissza nem fordítás elvének alkalmazásával Törökország esetében elnézést a hangomért. Köszönöm szépen. Most Johansen biztosnak fogom adni a lehetőséget a válaszadásra. Nem sokára elektronikus szavazás lesz, úgyhogy azt javaslom, hogy most hallgassuk meg a többi kérdés, de 25-en akarnak hozzászólni. Egy percet tudok adni, ennél többet nem tudok adni. Pászalt, Kérem, hogy mindenki tartsa be az egy percet, hogy ideben tudjunk szavazni. Morales úr az első. Biztos asszony, A legjobbakat kívánom, főleg a menedék és menekült csomaggal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a svéd háttere kiváló tapasztalatokkal és tudással ruházza fel öntön. Az ön országa többet tett, mint más országok, és azt hiszem, hogy erre szükség van, erre a tapasztalatra. Most kezdődik még csak a mandátum, a specifikus kérdéseket nem tudok föltenni még, mert még nem tett le semmit az asztalra, de ez nem, nem szemrányásként mondom. Néhány rövid dolog. Először is ön említett egy non-papert, ugye tagállamok már most is aktívak. A kérdésem az, hogy ezek a, ez a non-paper ugye hangsúlyozza a visszatérést. Persze, visszatérésre szükség van minden politikában, de hogyha a visszatérés, ez a feltételrendszerre koncentrál, megpróbálja elhangsúlyozni a szolidaritást, a legális bevándorlási lehetőséget, a kék kártyát, ezeb, ezeket a dolgokat, és kérem, hogy kiegyensúlyozottan közelítse meg a kérdést. Tessék. Köszönöm szépen. Rádev úr, köszönöm szépen, gratulálok önnek, és üdvözlöm ez az első strukturális párbeszéd a biztosunkkal. Kaptunk információt az Európai Bizottságtól, amely azt mutatja, hogy nagyon sok munkára van még szükség, hogy válaszoljunk a migrációval kapcsolatos kihívásokra sürgősebb fellépésre van szükség, javítani kell a helyzetet a keleti mediterrán térségben. Nemrégiben a görög szigeteken különböző tragédiáknak lehettünk szemtanúi. E, természetesen az újabb és újabb migrációs nyomás Törökország részéről az instabilitás a régióban még mindig aggasztó. Mindezt figyelembe véve az Európai Bizottság mit fog tenni, és azt gondolja-e, hogy ez az újabb, megerősödött migrációs nyomás, ennek lesz-e hatása a Schengen, Schengeni rendszerre? Számos tagállamban a Schengeni határokon belső ellenőrzés van. És az Európai Bizottság mit tesz, hogy Bulgária Schengeni térségbe való elhalasztása ellen fellépjen? Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony a lehetőséget. Gratulálok önnek, e, és e, kitartásra, a nehéz feladatra. Ön említette már korábban is, hogy e, hogy biztonságos migrációs eljárásra van szükség. Emellett említették az emberkereskedelem súlyos kockázatát, gyermekek, nők a szervezet bűnözők kezében landolnak. És persze az abban az országban, amelyben először eh, Európába, európai talajra tették a lábukat, oda kényszeríti vissza őket a Dublini rendszer. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy azok a nők, akiket csempésztek, nem kell, ne kelljen visszatérniük abba az országba, ahol a csempészeik vannak? Aztán szó volt a megerőszakolási hullámról Svédországban is, azonban sokan az elkövetők közül európai eredetűek, akik a nőket, gyerekeket erőszakolták meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor erről beszélünk. Egy perc a következő hozzászólónak, Breyer úr. Köszönöm, biztos asszony, ön beszélt a bizalomról, én itt arról is beszélnék, hogy a polgárok mennyire bíznak egymásban, ahelyett, hogy mindenkiről azt feltételezném mindenki, hogy bűnöző. Az én frakcióm egyik prioritása az, hogy megszüntessük a tömeges, tömeges megfigyelést, és inkább célozzuk a, meg, a, a vizsgálatokat azokra, akiket tényleg bűnelkövetéssel vádolnak. Az első kérdésem az, hogy biztosítani tudja-e, meg tudja ígérni, hogy az adat visszatartás, tárolással kapcsolatos jogszabályokra támaszkodva az Európai Bizottság nem fog javasolni egy újabb olyan javaslatot, amely a kommunikációs adatok tömeges tárolását célozná. A második kérdés a biztonság kérdése. Azt gondolom, hogy a biztonság fontos hozzátevője az, hogy biztonságban érezzük magunkat. Sokan nincsenek tudatában a, a bűncselekmények valódi kockázatának. Egyes területeken a bűncselekmények száma csökken, de az emberek a médiából azt a benyomást kapják, hogy egyre erőszakosabb vagy veszélyesebb környezetben élünk. Tud-e javasolni olyan intézkedéseket, amelyek a polgárok biztonsági érzetét javítják? Köszönöm szépen, Björk asszony, nem látom. Déli asszony következik, tessék. Nagybárnéna asszony, tessék, ön szeretne? Úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, tisztelt Johansson asszony, a görög hatóságok találkozott, és én az, aggodal, az aggodalmainknak szeretnénk hangot adni a hotspotokkal kapcsolatban amelyekben nincs már elég hely, felvetette-e az aggodalmait a görög hatóságokkal szemben, a hotspotokkal kapcsolatban együttműködnek-e ezen, és az európai alapokat arra használják-e fel, hogy áthelyezik az embereket Görögön, Görögországon belül. A nemzet, illetve nemzetközi határok átlépések, átlépésével kapcsolatban felmerültek, szám, felmerült számos jog megsértése, és ami az új jogszabályt illeti, ezzel kapcsolatban aggodalmaink vannak, illetve a az új eh, Dublini egyezmény elfogadásáig nagyon fontosnak tartjuk, hogy elkezdjék a eh, menekültek áthelyezését eh, más országokba, olyan országokból, amelyek nagy nyomásnak vannak kitéve, mint Görögország. Köszönöm szépen, Káko asszony. Ön is szeretne? Tessék. Festúr következik. A frakciók méretét tekintve Fest úr le az első hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, igen. Ön beszélt arról, hogy mennyire fontos az együttműködés, az összetartás és minden polgárnak joga van ahhoz, hogy megvédjék. De azt látjuk, hogy nem csak a legális bevándorlás kérdőjelezi meg ezt a védelmet, hanem az illegális, nem csak az illegális, hanem a legális is. Hétvégén Augsburgban egy libanoni kurd német állampolgársággal rendelkező, legálisan az országban rendelkező személy megölt egy tűzoltót, egy német tűzoltót és az oxfordi merényletek esetében is brit állampolgárok követték el, de migrációs háttérre rendelkező polgárok követték el a bűncselekményeket. Tehát, hogyha annyira fontos az összetartás a társadalmon belül, akkor nem kellene el leállítani ezt a Global Compact of Migration programot. Köszönöm szépen, Kakka hogy Na, most már végre én is hozzászólhatok. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy itt van, és gratulálok az új szerepéhez. Az új migrációs és menedékcsomagról szeretnék beszélni. Hatékony intézkedésekre van szükség, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok bizalmát erősítsük az elkövetkező évre és később is. Emellett az embercsempészet megszüntetése szempontjából is nagyon fontos. Egyes országok nem követik a szabályokat, vagy nem vezetik be a relokalizációs intézkedéseket. Ez az új csomag, ez hogyan fogja, milyen hatással lesz a bevándorlással, és hogyan tudják biztosítani azt, hogy az Európai Unió egységes legyen, és betartsák a szabályokat. Hogyan akarja biztosítani, hogy bármilyen új paktum vagy egyezmény nem megosztja, hanem összekovácsolja az Európai Uniót. Konkrét megoldásokat várunk Péters úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a biztos asszonynak. Szeretnék visszatérni a biztonság kérdésére. Ön említette az Europol szerepét, és hangsúlyozta, hogy a jövőben többet kell tenni a a multikriminális szervezetek elleni fellépés és a kábítószer elleni fellépés esetében, de itt nagy probléma van, ami a költségvetéssel függ össze az Eurojust és más ügynökségek esetében is. Hogyan, tud, hogyan mondhatják egyrészt azt, hogy eh, többet kell tenni, de másrészt viszont eh, a költségvetést nem emelni? Köszönöm. Señor Moreno, un minuto. Moreno, képviselő következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni, hogy eljött a biztos asszony, és szeretnék eh, önnek gratulálni abban, hogy körüljárja a fővárosokat, és hogy megtárgyalja ott is ezeket a migrációs kérdéseket. A migráció kihívás, vagy lehetőség, vagy kockázat, vagy akár, ahogyan ön elmondta, szükséges, vagy szükségesség is. Nagyon fontos az, hogy hogyan tekintünk rá. Második kérdés a gyermekek, a kísérő nélküli eh, kiskorúak, akik, nagy, akik áldozatok. Ugye Madridban is volt egy öm, öm, merénylet kísérlet, ezek borzasztó dolgok, úgyhogy itt nekünk ebben a szakbizottságban az a dolgunk, hogy javaslatokat tegyünk, akár nemzeti öm, témákban is, talán a szakbizottságunk segíthet, mert mindenkire hatással vannak ezek az események. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kedves biztos asszony, köszönöm és gratulálok a politikához Svédországban, és én Calais-tól 30 kilométerre több ezer gyermek, illetve hogy több ezer migránst fogadtunk be, és hát hosszú évek alatt egyszer sem volt semmiféle bűncselekmény a kisvárosban. A különböző nonpéperek, amelyek a tagállami álláspontokat képviselik, úgy tűnik, mintha a tagállami felelősséget szeretnék megerősíteni, és egyre több fogvatartó központot akarnak létrehozni a határokon. Mit gondol, mit gondol ön ezekről a kérdésekről, és hogy vajon az alapjogok, az emberi jogok figyelembe figyelembe fogják -e ezeket venni, és hogy a szolidaritás megosztása szerintünk az egyetlen lehetőség arra, hogy a másodlagos mozgást megakadályozzuk. Gyorcsava asszony. Kedves biztos asszony, nagyon nehéz feladatot vállalt. Én biztos vagyok benne, hogy ő mindent megtesz a az eredmények érdekében. Tavaly rengeteget beszéltünk már a jelenlegi migrációs politikával, illetve menedékpolitikával kapcsolatos problémákról, és hát valóban úgy tűnik, hogy a tagállamokat bizonyos értelemben egyedül hagyták. De azért pragmatikusan kell ezeket a kérdéseket kezelnünk, és lenne egy rövid kérdésem is. És hát bizony, az új migrációs paktummal kapcsolatban Mik lesznek az új elemek? Szeretnék a korrupcióról is többet hallani. A korrupció bizony öl, gyilkol, de nem szabad, hogy kettős mércét alkalmazzunk, mert bizony a korrupció drámai módon romboló hatású néhány országban, például Bulgáriában, ahol gyakorlatilag a médiaszabadság ellen hat, sőt, még egy rendes nyomozást sem lehet lefolytatni az illegális bevándorlásról. Ugyanakkor szeretnénk önt támogatni, de ne felejtse, hogy a az idő ellenében kell dolgoznia, nagyon kevés az idő, tehát valamit tenni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnézést. Itt most kérem, hogy senki ne tapsoljon, mert az is időt veszel. Köszönöm, kedves biztos asszony, hogy ön itt van, és gratulálunk az új munkájához is. Nagyon jó volt azt hallani, hogy a tagállamok közötti bizalmat és az együttműködést szeretné erősíteni, tehát nem több adatra és újabb eszközökre utalt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban mikor Damborg, a svéd belügyminiszter új adat megőrzésre utalt, hát remélem, hogy erre nem lesz szükség. És lenne még egy kérdésem, ez az MFF-fel kapcsolatos, van, hogy van a finn javaslatnak egy új, illetve a finn elnökségnek egy új javaslata, és hát bizony az egyik megszenvedője ennek a biztonság. Az Európol kap -e elég pénzt? és hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a Europol és a többi ügynökség is megfelelőképpen finanszírozva legyen. Köszönöm már Kárt képviselő egy percben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött. Már rögtön az elején szerettem volna felhívni a figyelmét arra, hogy én is új képviselő vagyok ugyan, de itt a parlamentben van egy olyan csoportosulás, amely képtelen arról beszélni, hogy a Németországban történő bűncselekmények nagy részét németek követik el. Csak szerettem volna bevezetésképpen elmondani, hogy mire lehet számítani. Aztán szerettem volna rákérdezni erre a németországi munkadokumentumra, erre a non-paperre, és nagyon helyesen mondta, hogy a másodlagos mozgás nagymértékben foglalkoztatja a németeket, főként a német belügyminisztert, és ez a non-paper azt mondja, hogy a válasz a helyzetre az, hogy kevesebb támogatá- jogi támogatást kell nyújtani az embereknek a menekültügyi eljárás kapcsán, és be kell zárni őket a fogadóközpontokba. Ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy tártkarokkal várjuk az embereket. Ez az európai kultúra része. Ön szerint ez hogyan passzol össze azzal, hogyan egyeztethető össze azzal, hogy a menedékkérőket egyszerűen bezárjuk? Köszönöm szépen. Szesovszki úr. Köszönöm szépen. Általánosan beszélnék az utcáinkon tapasztalható biztonságról. kálléról is, kálléra történt utalás. Az lenne a kérdésem, hogy ön hogyan látja a helyzetet a jelenlegi időszakban, és hogy a kamionsofőröket miért támadják meg akár 100 kilométerekre is a határtól, mert nagyon sok az embercsempész, akik az Egyesült Királyságba akarják átjuttatni a menekültek, a migránsokat. Lenne még egy kérdésem Svédországgal kapcsolatban. Engem érdekelne a biztonsági helyzet az ön hazájában. A BBC News hírei alapján bűnözői csoportok tevékenykednek az ön országában. Esetleg erről mondaná -e néhány szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, üdvözlöm ebben a szakbizottságban, biztos asszony, nagyon örülök, hogy válaszol a kérdéseinkre, és minden jót a nehéz feladathoz. Európában hónapok óta olyan képeket látunk, amelyekről én néhány éve nem gondoltam volna, hogy ezek megtörténhetnek, főleg a görög eh, szigeteken és a Nyugat-Balkánon látjuk a félrement, eh, az elmúlt évek félre sikerült bevándorlási politikájának eredményét természetesen Boszniában is történtek hibák, de mi az Európai Unión nem eh, szervezhetünk ki minden feladatot, ez újabb és újabb szenvedést kreál, ahogy ezt láthatjuk ezek ezekben a táborokban. Európai stratégiára van szükség, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. És a második dolog, ami szorosan összefügg ezzel a problémával, egyértelmű, hogy megfelelő kül, külső határvédelemre van szükség, de másik oldalon viszont nagyon fontos a külső határokon is a, az alapjogok tiszteletben tartása, és ez nagyon feszült viszonyban van egymással ez a két célkitűzés. Most határőrök adhok kell, hogy eldöntsék, hogy most illegális bevándorlók, vagy vagy menedéki jogigényel rendelkező személyeke azok, akiket a határon feltartóztattak. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy itt ne kerüljön sor az alapjogok megsértésére? Köszönöm, kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Passzeláger úr következik. Recently to Lesbos and seen Lesboson jártam nem olyan régen, és hát láttam a saját szememmel az ottani helyzetet. Eléggé sokkolt engem az, hogy mennyire borzasztó helyzet alakult ott ki, hogy nincsen alapvető ellátásuk sem ezeknek az embereknek, egészségügyi élelmiszerellátásra gondolok, vagy higiéniára. Mik a megoldások? Én szerintem, hogyha írunk, írtunk egy levelet a bel, ügyminisztériumoknak, hogy a humanitárius krízissel kapcsolatban tegyenek valamit. Ön mit tesz majd annak érdekében, hogy javítsák a, a családegyesítést és a sürgősségi áttelepítéseket is megoldják, mert azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten szégyellem magam, hogy ez történik Európa földjén. Köszönöm, Bártoló képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt van a biztos is. Ez a parlament még a korábbi a jogalkotási ciklusban világos válaszokat adott, például a migráció kérdésében. Ugyanezt nem mondhatjuk el a tagállamokról, akik három év után sem voltak képesek a menedék vagy a menekült csomagról megállapodni lenne néhány javaslatunk, amelyeket újra és újra a Dublini eh, rendelettel kapcsolatban szeretnénk eh, előterjeszteni. Vannak, akik ezzel nem értenek egyet. Hogyha lesz, egy olyan, hogyha lesz egyáltalán úgy javaslat, akkor az eh, elég ambiciózus lesz az első belépés országának kritériumát törölni fogja, és inkluzív intézkedéseket fog tartalmazni azokért, azokkal kapcsolatban is, akik nem magas képzettségiek. Ami pedig a tengereken való mentést illeti, a parlament nem tudott megfelelő lendületet adni ennek, és a bizottság vajon mit fog tenni? annak érdekében, hogy azok, akik humanitárius segítséget nyújtanak, Európában ne kriminalizálják őket. Köszönöm, Tudorácsi képviselő. Egy percben. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Egy kérdésem lenne. Az egyik kérdésem a mesterséges intelligenciára és a rendvédelmi szervekre vonatkozik, illetve hogy ez milyen szinten illeszkedik bele a bizottság napirendjébe, és a szakvélemények, illetve szakértők ismerik-e, tudják-e a mesterséges intelligencia bűnözők általi használatát, és másrészt pedig az lenne a kérdésem, hogy a gyermekpornográfiával kapcsolatban, illetve más területeken a mesterséges intelligenciát használják a rendvédelmi szervek is, hogy ez hogyan valósul meg. Akkor, amikor ön ellátogat a fővárosokba. Kérem, hogy beszéljen a tagállamokkal arról, hogy hiteles alternatívákat kell nyújtanunk a migrációval kapcsolatban. Köszönöm szépen, Bági képviselők, köszönöm szépen, és köszönöm a megjegyzéseket is. A Dublini rendelet reformja kulcsfontosságú Schengen jó működéséhez, és nagyon sokszor elmondtuk már azt, hogy várjuk azt, hogy Dublinnal kapcsolatban meglegyen a megállapodás, mert így az EU külső és belső határain megszüntetnénk a jogellenes állapotokat. A francia-olasz határon minden nap visszatoloncolják az embereket, és nem végzik el a kiszolgáltatottsági vizsgálatokat. Franciaország gyakorlatilag csak egy példa, és pontosan tudjuk, hogy mi a helyzet Horvátországban is, amely szintén Schengenre mm, jelentkezett. Mit kíván ön tenni, kedves biztos, annak érdekében, hogy egy független és folyamatos monitorozás valósuljon meg a Schengeni területre vonatkozó kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatban. Ruiz Devesa képviselő egy percben. Köszönöm szépen és köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy itt van, és hogy felszólalt. Ezzel teljes mértékben egyetértettem egyébként az ő általa elmondottakkal, és nagyon érdekes volt számomra az, hogy ezt a fajta háborús nyelvezetet a migrációval kapcsolatban hagyjuk már magunk mögött. Ez egy nagyon fontos gondolat. És bizony, én a következőkben gondolkodom, a tagállamokkal való egyeztetések során. Ez egyébként pozitív, de engem azért mégiscsak aggaszt, hogyha a tanácsban egy ö, egységes ö, álláspontot ki akarnak kialakítani, és hogy ez a többségi vélemény a parlamenti állásponthoz is közel álljon, akkor azzal tulajdonképpen magát a migrációs csomagot fogjuk kiüresíteni, én ettől félek, köszönöm. Köszönöm, Déli asszony, köszönöm szépen. És kedves biztos, ör- nagyon örültem annak, hogy azt hallhattam, hogy emberek Európába szeretnének jönni, hogy új életet kezdjenek, és őket köszöntjük itt. Én nagyon sok ilyen embert ismertem meg, de tudjuk természetesen azt is, hogy a Dublinia megállapodás hogyan áll. Lenne egy rövid kérdésem a horvát határról mert bizony az állami erőszakos cselekményekről szóló világos bizonyítékok ellenére, az illegális pushbackek ellenére mit fog tenni a bizottság azért, hogy a tagállamokat felelősségre vonja az illegális viselkedésükért. Köszönöm, Roberti képviselő. Köszönöm szépen. Először is én is szeretném megköszönni a biztosnak az általa elmondottakat, például azt is, hogy harmadik országokkal partnerségre törekszik. Nagyon örülök az emberkereskedelemmel kapcsolatban és a pedopornográfiával kapcsolatban elhangzott kérdésekben is. Ezek borzalmas dolgok, de ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy a rendőri erők specializáltabbá váljanak európai szinten is. Lenne egy kérdésem, a korrupcióval kapcsolatban mit fog tenni a bizottság? Lesz-e korrupció ellenes stratégiája? És ha igen, akkor az milyen lesz, és milyen új eszközöket kíván megvalósítani? Például a határon átnyúló a lehallgatások, kérdésében, amelyek egyelőre nincsenek napirenden. Másodszorban pedig ön egyetért azzal, hogy a szervezett bűnözés ellen a ö, különböző, ö, tehát ugye az ő általuk felhalmozott ö, gazdagságot akár pénzbeli, akár ingatlanok lefoglalásán keresztül is lehessen harcolni ellenük. A pénzmosás ellenes harc kapcsán egyetérte ön azzal, hogy egy európai szintű ügynökséget hoznának létre, azért, hogy az irányelvet minden országban azonos módon alkalmazzák. Köszönöm Ferrara képviselő egy percben. Köszönöm szépen és köszönöm a biztosnak is a munkáját, gratulálok a kinevezéséhez, és hát sok sikert ehhez a nagyon kényes munkához. Ami a biztonságot illeti, ön elmondta már, hogy a tagállamok bizalma egymással szemben egyre magasabb, ugyanakkor még most is nagyon nehéz az információ cserét megvalósítani olyan módon, hogy a közös területünkön a biztonságot garantálni lehessen, és nincsenek meg azok a jogalkotási eszközök sem. Tehát konkrétan jogi definíciókra gondolok, amelyek a büntető jogban nagyon fontosak lennének. Itt főként a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harcra gondolok. Mit kíván tenni az Európai Bizottság a 2016-os saját kezdeményezésű jelentésünkkel, amelynek egyébként jelentéstevője is voltam, és ott szerettük volna, hogyha európai szintre emelik a maffia jellegű szervezet bűnözésre vonatkozó definíciót. Értem azt, hogy nagyon is szükséges az, hogy minél hamarabb túllépjünk a jelenlegi blokkolt helyzeten, de szerintem az Európai Parlament már óriási munkát végzett az eljárások tekintetében, és hát én is bizonyíthatom azt, hogy milyen nagy, lehető, milyen nagy erőfeszítéseket tettünk, de mégiscsak attól félünk, hogy egy új javaslat kapcsán kialakulhat majd egy újabb ilyen leblokkolt helyzet, majd iskolába jártam, ott is azt kérdezték tőlem, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy a migrációs hullámokat megakadályozza. Hát sajnos ott is a szomorú valóságot kellett elmondanom nekik. Köszönöm szépen, Kinnicsi asszony, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt van. Egyetértek a belső biztonságra vonatkozó víziójával, az együttműködést és a bizalmat kell erősíteni a tagállamok között. Ön az emberkereskedelemre, a drogkereskedelemre és más nagyon súlyos bűncselekményre, korrupcióra is utalt. Tudjuk azt is, hogy ezek mögött nagyon gyakran szervezetbűnözői csoportok állnak, és éppen ezért bennem az a kérdés merül fel, hogy nem érkezett el az idő arra, hogy uniós szinten lépjünk fel a szervezett bűnözés ellen. És egy ilyen stratégiára lenne szükség, például a terrorizmussal kapcsolatban ezt már megtettük. Itt lehetne például azzal kezdeni a munkát, hogy a 2008-as közös keret döntésben foglaltakat definiálnánk. Nagyon sokat beszéltünk már a kiskorúakról, de ez egy olyan téma, amely nekem nagyon közel áll a szívemhez, egy javaslatban, amelyet az ENSZ gyermekjogi egyezményének 30. évfordulóra kész, készítettünk el, az online kizsákmányolás trans, tehát határokon átnyúló jellegű a tevékenységével szemben szeretnénk fellépni. Mit lehetne itt tenni? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki felszólalhat. Nagyon hosszú, hosszú volt ez a menet, ilyen rengeteg kérdés elhangzott. Ez mindig így lesz, kedves Johansen asszony. Sajnos hétfő este van, de az biztos, hogy minden alkalommal, amikor ön itt fog járni, akkor lesz vita, hosszú vita lesz. Úgyhogy kérem, kedves kollégák, legyünk toleránsak egymással szemben, Nagyjából 10-15 perc múlva fogunk szavazni, de adjunk előtte 20 percet a biztos asszonynak, mert 25 kérdés hangzott el, még a koordinátorokon felül. Tehát adjunk 20 percet a biztosnak, és aztán utána szavazni fogunk, azután pedig következik a koordinátorok ülése, és aki itt marad, azt kérem, hogy maradjon is itt. Én is itt fogok maradni a többiek elmehetnek. Nagyon rövid lesz a szavazás, úgyhogy gyakorlatilag csak három lövés. De adjunk egy kis időt a biztos asszonynak, hogy a felvetett kérdések mindegyikére választ tudjon adni. Úgyhogy, kedves biztos asszony, nagyjából 20 percet adok, hogy összefoglalja a gondolatait a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen, nagyon figyelmesen hallgattam, nagyon jó kérdések hangzottak el, de úgy láttam, hogy nagyon sok mindenben egyet is értünk a jövőben e beli szakpolitikai munkát illetően, és ezt nagyra értékelem. Megpróbálok megválaszolni néhány kérdést először is. Nagyon aggasztanak a legfrissebb máltai fejlemények. Nyilvánvalóan mindannyian elítéljük ezt a gyilkosságot, és örömmel számolhatok be arról, hogy a Europol nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a nyomozás eljutott a mostani pontig. A Europol valóban hozzáadott értéket képvisel, mert segít megoldani nagyon nehéz, nagyon bonyolult ügyeket. És egyetértek azzal is, hogy a korrupció áldozatokat követel, emberéleteket követel. Úgyhogy ez tényleg nagyon súlyos probléma. Ami a tanácsot illeti, Vera Jurova asszony és Didier Reinders azok a biztosok, akik a jövőbeni lépésekkel a jogállamiság területén foglalkoznak, de persze én is nyomon követem a, ezeket az eseményeket. Szippel asszony. Azt hiszem, a végrehajtás elengedhetetlen. Fontos feladatomnak tartom azt, hogy a végrehajtásra külön odafigyeljek, de azt hiszem új javaslatokra is szükség lesz, hogy előmozdítsuk a jobb együttműködést például a belső biztonság területén. Intfelt asszonynak mondom, hát nyilvánvaló, hogy nem a nulláról indulunk. A parlament által elvégzett rendkívül fontos munkát alapként tekintjük, de két társjogalkotós van, mindkettőnek a véleményét szem előtt kell tartani, mit nyilvánvalóan nehéz helyzetet eredményez. De minden egyes hét, ami úgy telik el, hogy nincs közös rendszerünk, nincs közös szabályozásunk a menekültügy és a migráció területén, nagyon magas árat von maga után, főként ami a kohéziót és a tagállamok közötti bizalmat illeti, de legmagasabb árat a menekültek és a migránsok fizetik meg, akik heteket, hónapokat töltönek például a görög szigeteken. Egy valóban sürgető helyzetről van szó, de nyilvánvaló, hogy úgy kell kezelnünk ezt a helyzetet, hogy nem a nulláról kezdjük a munkát, ez senkinek sem tetszene, senkinek nem lenne kedvező, úgyhogy már a meglévő alapokra kell építkeznünk. Ami a kötelező szolidaritást illeti, úgy vélem, hogy lehetetlen olyan javaslatot előterjeszteni a tanácsban, amelyel többséget lehetne szerezni, vagy amelyel meg lehetne teremteni a konszenzust, és amelyben nincs valamiféle áthelyezésre, vagy a kötelező szolidaritásra vonatkozó egyéb eszközre való hivatkozás. Van néhány tagállam, amely az első fogadó állomások közé tartozik. Ők fogadják a legtöbb menekültet és migránsot, és migránst, és ezt fontos látni. Margaritis Skinas alelnökkel Aténban jártam a múlt héten, egyeztettem a, a miniszterelnökkel, több miniszterrel és a civil szervezetekkel is, és nagyon fontos információkat kaphattam tőlük. Azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a menekült táborokban, úgy mint Móriában is ilyen körülmények uralkodjanak, úgyhogy itt nagy változásra van szükség. Természetesen folyamatosan nyomon követem a görög kormány által beterjesztett új jogszabályokat is. Az NGO-kat is megkérdeztem ezekről az új törvényekről. Azt mondták, hogy a végrehajtáson múlik minden, lehet jó, lehet rossz, ez az új törvény minden a végrehajtáson múlik. Szofoldasszonynak azt mondanám, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen nyelvezetet használunk, amikor emberekről beszélünk. Ne használjunk olyan szavakat, mint cunami és hasonlók. Ne utaljunk természeti katasztrófákra, mert emberekről van szó, minden ember egyenértékű. Úgyhogy azt hiszem, sokkal könnyebb előbbre jutni ebben a kérdésben, hogy egy kicsit, mindannyian kicsit jobban odafigyelünk arra, hogy milyen szavakat használunk. És aztán, persze, sokan kérdeztek arra rá, hogy ez az új paktum hogyan néz majd ki. Azt hiszem, hogy már a bevezetőmben sikerült egy kicsit vázolnom azt, hogy mik lesznek ennek a legfőbb elemei, de a részletekről egyelőre még nem tudok beszélni. Előbb meg kell hallgatnom önöket és a tagállamokat, hogy mi, ki mit szeretne. Mert szerintem nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy olyan javaslat szülessen, amely aztán elutasításra talál. Ezért nehéz ezeket a non-papereket is figyelembe venni, a tagállamok munkadokumentumait. Szerintem ezekkel a tagállamok csak megpróbálják felmérni, hogy vajon az ötleteik, a javaslataik mennyire elfogadhatóak a többiek számára. És nem akarnak már előre vörös vonalakat lefektetni, olyan alapelveket, amelyektől aztán nem tudnak elmozdulni, úgyhogy ez egy sokkal jobb módszer szerintem. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogyan védjük meg a külső határainkat. Ez a biztonság kérdését is érinti, de persze azt a kérdést is, hogy miféle határátlépési eljárást alkalmazunk azok esetében, akik menekült ügyi segítségre szorulnak, vagy menekült státuszért folyamadnak. Svédül folytatnám most, mondja Johansson asszony, mert svédül tették fel a kérdést. Arra is gondolnunk kell, hogy az Európába érkező gyermekek jelentős része áldozat, emberkereskedők áldozata, vannak köztük olyan fiatalok, akik azt mondják, hogy ők még kiskorúak, miközben már nagykorú férfiakról van szó. Mindazonáltal azonban fontos, hogy komolyan vegyük a határainkhoz érkező gyermekeket, és biztosítanunk kell azt, hogy a gyermekeket is tájékoztassuk jogaikról, nem vállalhatjuk azt a kockázatot, hogy ismét bűnözői csoportok áldozatává váljanak, hiszen már eleve csempészekkel jutnak át sok esetben a határokon, de arról mindenképpen gondoskodnunk kell, hogy ne kerüljenek újra a bűnözők kezére. Ez egy nagyon fontos szempont, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni. Ami a Europol költségvetését illeti, persze feltette valaki a kérdést, hogy lesz-e elég pénzt. Ezt nem tudhatjuk, mert az MFF-ről most zajlik az egyeztetés. Önök is nagyon jól tudják, hogy nagyon különböző javaslatok születtek, és ezek nagymértékben érintik a biztonságpolitikai költségvetést, és született egy ilyen javaslat a finn elnökség részéről is. Nyomon kell követnünk a helyzetet, és meglátjuk, hogyan alakul, meglátjuk, lesz-e elég pénz a Europol fontos feladatainak ellátására. Azt hiszem, nagyon jó volt hallani azt is, hogy a bizalom nem csak a társadalmon belül fontos, illetve nem csak a társadalom és az állam, illetve a tagállamok között fontos, hanem a polgárok közötti bizalom is nagyon fontos. Ezzel teljesen egyetértek. Ami viszont az adatok megtartásáról, megőrzéséről vonatkozó konkrét kérdést illeti, úgy gondolom, hogy szükség van egy ilyen jogszabályra, de jelen pillanatban néhány dosszié épp a bíróság előtt van, és túl korai lenne, hogy bármiféle tanulságot levonjak, vagy megelőlegezzek mielőtt még a bíróság döntene. Úgyhogy erre a kérdésre egyelőre nem tudok válaszolni. Azt hiszem ennyi volt. Nagyszerű. Lett volna még idő, de azt hiszem, első egyeztetésként ez egy jó kiinduló pont volt. Nyilvánvalóan rengeteg mindenről beszélnünk kell, rengeteg mindenről beszélhetünk még a következő alkalmakkal is. Várjuk a következő egyeztetéseket, hiszen ezek olyan témák, amelyekre tényleg kiemelten oda kell figyelnünk. Köszönjük szépen az úgynevezett struktúrált párbeszéd ezen első fordulóját a biztos asszonynyal. Most pedig, ahogyan már elmondtam, kérem a kollégákat, hogy akik szavazni szeretnének, maradjanak itt, ne menjenek ki a teremből, mert nagyon rövid lesz a szavazás. Három röpke kis szavazás vár ránk, és utána be is fejezzük. A koordinátorokat is kérem, hogy maradjanak itt a szavazás után, és kérek mindenkit, hogy tegye be a szavazókártyáját a gépbe. Now. Electronic cards. Elektronikus szavazás következik. Kérem mindenki készítse elő a kártyáját. Igen, igen, igen. Gyors lesz, gyors lesz. It can be fast. Okay. Now. Let's proceed. Akkor kezdjük is. First of all, we are voted. Először is egy eh, jegyzőkönyvről van szó. Az Európai Közösség és az Izlandi Közösség, mint Norvég között. A tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjogi iránti megvizsgálat kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szól. Ez a jelentést tevő, tevő Visnyevska asszony, aki nincs itt a teremben, mert egy kiküldetésem van a COP25-ön Madridban, de akkor kezdjük a szavazást. Állásfoglalás tervezet. Név szerint szavazunk az állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, ketten voltak ellene, nem volt tartózkodás. Második dolog, az intézmény közi egyezmény eredménye és ezzel a javaslattal kapcsolatos szavazás az intézményközi eh, megáll, eh, tárgyalások során elfogadott szövegekről, szövegről szavazunk. Megnyitom a eh, szavazást. Roberta Metzola az előadó, és Marira Kalugrand a tárnyék jelentéstevő. Tessék! Lezárom a szavazást. Jó, nagy többséggel ezt is elfogadtuk, 46-an voltak mellette ketten ellene, és akkor következik az utolsó szavazás, nem, a intézményközi tárgyalások eredménye, amely migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákra vonatkozik. Jan Krisztof Atjen a jelentéstevő, és most szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is 47 szavazattal, nulla ellenszavazattal, egy tartózkodással megszavaztuk. Ennyi, köszönöm szépen mindenkinek. Akik a koordinátorülésen részt vesznek, kérem maradjanak bent. Köszönöm. Presidente.